Państwa, rozpoczynamy pierwsze spotkanie w roku 2017-ben ez az első ülésünk, és egy kis késéssel kezdünk. De mindenki üdvözölni akarta a kollégákat, a kollégáit, és minden jót kívánni az új évre, ehhez én is csatlakoznék tehát mindenkinek minden jót kívánok, boldog új évet kívánok. És most elnöki közlemények következnek. A napi rendelfogadása, ezzel kapcsolatban nem érkezett megjegyzés, ami az elnöki közleményeket illeti, ezt az ülést közvetítjük az interneten, 20 nyelven, észt, máltai, szlovák és kelta ír nyelv nincs. A következő dolog, amit meg kell tennünk elfogadni a jegyzőkönyvét a szeptemberi 26 tól 29-ig megtartott ülésnek. Ezt a szokásos elvek mentén fogjuk megtenni. Most egy meghallgatás következik a mezőgazdasági piaci task force jelentéséről. Először is szeretném üdvözölni az összes jelenlévőt, és köszönöm a vendégeinknek is, hogy eljöttek, beleértve Hogan urat, aki felállította ezt a task force-ot, és rajta kívül még bizottsági képviselők vannak itt, a Kopakozseka képviselői vannak itt, illetve egyéb szervezetek képviselői, akik érdeklődnek a téma iránt mindenkit üdvözlök. Most áttérve a lényegi dolgokra. Także jednocześnie bardzo powiązany. A nemzeti piacok természetesen nagyon komoly előnyöket, illetve lehetőségeket eh, rejtegetnek, de ezek, eh, ezekre a piacokra szintén jellemzőek az ingadozások, illetve vannak ár ingadozások, illetve ár megrázkódtatások. Erről már beszéltünk korábban. Emellett meg kell vizsgálni az Európai Unió belső helyzetét, és azon belül a, az egységes belső piac helyzetét. A Task Force-nak az is volt a feladata, hogy olyan dolgokkal foglalkozzon, mint a pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés, a piac átláthatósága, a határidős ügyletek, illetve piacok, a hedgelési lehetőségek, amelyek révén az árkockázatok csökkenthetők, mindennek ugye az lenne az értelme, hogy a gazdálkodók helyzetét javítsuk az élelmiszerellátási láncon belül, és hogy jobb javaslatokat, jobb megoldásokat találhassunk ki. 12 tagja volt ennek a task force-nak. Nagyon tapasztalt szakértőkről volt szó, vagy van szó. Az elnöke Verman úr ennek a task force-nak, és tegnap hallottuk, hogy Verman úr nem tud részt venni a mai ülésen, mert lebetegedett. Były dyrektor wykonawczy Rady Spółdzielni. Őt egy tagja képviseli a Task Force-nak, akit Juhász asszony is elkísért, aki szintén tagja a Task Force-nak, és zadaniowej, jeśli będzie uważał, że taka jest. Emellett e, mások is jelen vannak, akik szintén beszélhetnek, e, hogyha úgy gondolják. E, Hogan úr annak idején bátorította ezt a szakbizottságot arra, hogy vegyen részt a Task Force munkájában, osszuk meg velük a tapasztalatainkat, a gondolatainkat, beszéljünk ezekről a dolgokról, egy sor kérdésről már eh, beszéltünk is. A, az ő munkaidőszakuk elején, illetve a eh, mandátumuk közepén is. Ehm, ezt a meghívást vagy felhívást áprilisban kaptuk, illetve Ferman úr áprilisban kezdett el dolgozni, és a Task Force végső jelentése pedig novemberben született meg. És én most át is adnám a szót Hogan úrnak, akitől ez az ötlet származik. Az ön ötlete volt ez, és nyilván ön beszélt a tagállami miniszterekkel is ismeri az ő véleményüket is. Mindenkit üdvözlök, és most pedig megadom a szót a biztos úr. Köszönöm, elnök úr, köszönöm az üdvözlő szavakat, és én is boldog ügyet kívánok mindenkinek. Az Európai Parlament képviselőit, minden résztvevőt szeretnék köszönteni, és először is a Task Force tagjainak köszönetet szeretnék mondani. 2016 során nagyon komoly munkát végeztek, bizonyára önök is osztják a véleményem, hogy jó munkát végeztek, megalapozván ezzel a 2017-es évet. És a Task Force-nak az a sajátossága is megvan, hogy még az előző év során lezárták a munkájukat, és az európai intézmények esetében nem gyakran fordul elő. Mielőtt beszélek az által készített jelentésről, hadd beszéljek egy-két fontos aktuális dologról. Reméljük, hogy 2017 jobb év lesz az európai gazdák számára. Lassan, de biztosan emelkednek az árak, a piaci várakozások javulóban. A múlt heti mm, jelentések optimizmusra adnak okot. Ugyanakkor oda kell figyelnünk az agrárpiacokra, hiszen a piaci fellendülés még igencsak törékeny, hogy azt szoktuk mondani. Reméljük, hogy az agrárpolitika éve is jobb lesz 2017-ben. Remélek, hogy tovább egyszerűsödik, hatékonyabbá, hatékonyabbá válik, ha a közösség agrárpolitika jobban szolgálja majd a gazdák érdekeit, igényeit. Fontos, hogy a legfontosabb céljainkat valóban teljesítsük, ez a gazdák érdeke és elvárása. Tehát nagyon is aktuális ez a mai vita, és nagyon aktuális, hogy ezzel indítjuk az új évet. Sajnos módon, hogy azt elnök úr, Szikerszki úr is mondta, Virman úr nem tud itt lenni a mai ülésen, influenzás ugyanis, ennél komolyabb baja nincsen, de a Task Force képviseletében Friesen uh, úr itt van, uh, hat, a karácsony előtti utolsó 6 hét, de másfél hónapban nagyon sok minden történt. Fontos, hogy ezt a lendületet 2017-ben is megtartsuk. Ez a mai nap egy fontos mérföldkő ebben a folyamatban. A gazdák beszállítói láncban, ellátási láncban betöltött szerepéről kell, hogy ugyanis beszéljünk. Nagyon fontos lépések történtek. Egy átfogó, alapos, ugyanakkor mégis nagyon gyakorlatilag és érthető jelentést tett le a Task Force az asztalra. Ez a fajta szaktudás, eh, ami mögött, minden mögött van, valóban hitelessé teszi a papírra vetett gondolatokat. Azt hiszem, hogy ennek a minőségét senki nem kérdőjelezheti meg. 2015-16-ban az Európai Unió támogatta az európai gazdákat a piaci nehézségek közepette, az áringadozások közepette. Az intézmények három szolidaritási csomagot is elfogadtak, másfél milliárd eurónyi extra támogatás és 32 eh, újabb intézkedés elfogadásával. Ezekkel segítettük a piaci nehézségeken ből kilábalni a gazdákat. Szeretném ezen a ponton is az Európai Parlament támogatását megköszönni, hiszen önök nélkül, az önök építő jellegű támogatása nélkül az Európai Bizottság a végrehajtási aktusok és a delegált aktusok segítségével tudott a gazdák segítségére sietni. Az ilyen óriási mértékű támogatás hosszú távon persze nem fenntartható, főként a költségvetési és politikai kihívások tükrében, ezekről most nem is beszélnék bővebben, mindenki ismeri ezeket. Ezen említett szolidaritási csomagokkal párhuzamban, másfél milliárd euró értékben, tehát új módszereket is kerestünk arra, hogy strukturálisan javuljon a helyzet, hogy a jövőben ne kelljen ilyen szolidaritási csomagokkal segíteni majd a gazdáknak, hogy az egész agrárium ellenállóbb legyen a különböző piaci változások, ingadozásokkal eh, szemben. Készen úr majd eh, a Task Force ajánlásait alapjaiban áttekinti részletesen, de hát az ajánlásokban alapvetően az szerepel, hogy az ellátási láncra vonatkozó szabályokon van bőven mit javítani. A jelentés új unió, uniós szintű szabályokat eh, javasol elfogadni a tisztességtelen piaci e, és kereskedelmi gyakorlatokkal e, szemben. Az ajánlások között szerepel az is, hogy javítani kell a piac átláthatóságát, a gazdák közötti együttműködést szorosabbra e, fonni, a finanszírozáshoz való hozzáférést javítani, illetve a kockázatkezelésen is van mit javítani. Ami a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat illeti, a jelentés uniós szintű keretjogszabályok elfogadását javasolja az alapvető tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat szemben, például a fizetési időszakok tekintetében, illetve a tagállamok jogérvényesítési folyamatainak elégtelensége miért. Az Európai Parlament képviselői magához ragadták <clears throat> a vezető szerepet. Tavaly júniusban ugyanis egy nagyon komoly határozatot fogadtak el, meggyőző többséggel, amelyben felszólították az Európai Uniót arra, hogy az élelmiszerellátási láncban lépünk fel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok szemben. A szlovák elnökség alatt egyhangú tanácsi zárónyilatkozatot, következtetéseket fogadtunk el. Minél hamarabb értékelést kell végezni a keret, uniós szintű keret jogszabályok tekintetében, hogy bizonyos tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen hogyan tudunk felépni. Minden tagállam agrárminisztere aláírásával látta el ezt a következtetést, hiszen úgy érezték ők is, hogy a gazdák együttműködésében keresendő a kulcsa annak, hogy valóban tisztességes árat kapjanak a termékeikért. December 15-én az ellátási lánc képviselői egy magas szintű fórumot nyilvánítottak véleményt ezügyben, az érintettek a szereplők, főként az élelmiszer feldolgozó ipar képviselői támogatták azt a gondolatot, hogy egy keretjogszabály szülessen, minimális normákat elfogadva a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok témájában. Biztos társam is A Bienkowska biztos asszony is egyértelmű üzenetet hozott erre magas szintű fórumra, tehát ígéretek vannak, egy irányba mutatnak a javaslatok is, most a jogszabályalkotók és a politika formálókon a sor. Nyilván nem lesz csodaszer minden problémára, nem lesz egy csoda megoldás, de van számos olyan lépés, ami segíthet. Koherens, koordinált fellépés segítségével egy ellenálló agráriumot építhetünk, egy hatékonyabb ellátási láncot, élelmiszerellátási láncot, ez mindenkinek az érdeke. A Task Force jelentése beszél arról, hogy az agrár élelmiszeripar milyen fontos stratégiai szempontból, főként vidéken tudom, hogy az önök szakbizottsága is osztja ezt a véleményt. Ezért örülök annak, és hálás vagyok önnek, elnök úr, hogy megrendezték ezt a mai meghallgatást, és Kizen úrnak lehetőséget adnak arra, hogy a Task Force jelentését itt ismertesse. Azt hiszem, hogy ennél ideálisabb fórumról nem is elmondhatnánk, eh, ahol az javasl, arról beszélhetünk, hogy ezeket az ajánlásokat hogyan tudjuk a gyakorlatba átültetni és nagyon örülök annak, hogy a kérdésekre majd későbbiekben eh, válaszokkal is szolgálhatunk. Köszönöm. szépen, akkor megkezdjük eh, a eh, meghallgatást, azonban elmondom még azt, hogy itt vannak körünkben osztrák újságírók Köztinger asszony meghívására, sok munkájuk lesz ma, mert Köztinger asszony nagyon rendkívül, nagyon is aktív tagunk. Üdvözöljük Önöket, és jó időtöltést kívánunk itt a parlamentben. Most akkor rátérünk arra, hogy meghallgatjuk azt, amit Gízen úr fog nekünk elmondani a munkacsoport következtetéseit illetően. Utána pedig a kopa elnöke, Meréd úr, 5 percben fog előadni, illetve Plank úr, aki az osztrák mezőgazdasági kamara főtitkára. Itt van Raymond úr is, aki az Egyesült Királyság Nemzeti Gazdálkodói Uniójának elnöke, és itt van Joost Pennings úr is, a Maastrichti, illetve a Wageningeni Egyetem professzora, de először most Gízen úr kapja meg a szót. Elnök úr, tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim! Először is mindenkinek nagyon boldog új évet kívánok, és egy jó előadás egy szép képpel kezdődik. Hát láthatjuk is ezt a képet, a biztost, a büszke szakértőkkel, akik megpróbáltak ezzel a kérdéskörrel foglalkozni. Az elmúlt év január 13-án volt az első ülésünk, és tudtuk, hogy kevés időnk van, azon voltunk, hogy sikerüljön támogatást kapjunk de sikerült és ezt elérnünk. Nagyon sokfajta szakértő vett részt ebben a munkacsoportban különböző területről, különböző tagállamokból. Egy igazából sikeres volt ez az egyveleg, és nagyon jó volt a moderátorunk is, és Félmen úrnak hálásak vagyunk ezért a moderátori szerepét, mert nem tudtuk volna nélkül létrehozni ezt a 70 oldalas tanulmányt. Neki mindenképpen jobbulást kívánunk, és akkor most meg is kezdem az igazi beszédemet, és azzal kezdem azt, hogy a kontextusról beszélek, erről már kicsit beszélt a biztos is. Tudjuk, hogy volt egyfajta krízis tej, illetve a hús ágazat kapcsán a 2020-as nemzetgazdasági reformról szóló vita kapcsán is már e, sok mindenről szó esett, akkor is volt már egy magas szintű szakértői csoport. A mi feladatunk pedig az volt, hogy megvizsgáljuk a piacokat, az élelmiszer ellátási láncot, illetve azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan tudnánk a gazdálkodók szerepét erősíteni ebben a láncolatban, hogyan tudnánk érezhetőbbé tenni a gazdálkodók szerepét a piacon. Úgy véljük, hogy tényleg itt fel kell lépni ezekben a pontokban. Nyolc találkozónk volt a magas szintű csoport körében, és november 11-én adta át elnökünk Férman úr a bizottságnak a tanulmányunkat. Egy széleskörű csoportnak kívántuk írni ezt a tanulmányt. Nem akartunk mindent a szövegben megfogalmazni. Örülök annak, hogy most már önök is megvizsgálhatják ezt a szöveget, és örülünk annak is, hogy pozitív visszhangra talált ez a dokumentumunk. Rátérek a következő pontra, ez a koncepció, az általános vita ez. A kap volt az alapja, ez volt a kiinduló pontunk a munkánknak. Szó volt itt a szétválasztásról. Nagyon jó az is, hogy van vannak bizonyos fajta intervenciós felépési lehetőségek is. Az intézkedés csomagnak tehát sok minden történt, szerencsére nem csak a ezen intézkedési csomag miatt, hanem e mellett is helyreálltak a piacok, de E, mindezek nagyon erősen befolyásolták a vitánkat. A gazdálkodók szerepe ezen értéteremtési láncolatban nagyon fontos. Az ő szervezeti formájuk, úgy mint szövetkezet, ágazati szervezet, ezeknek sokkal nagyobb szerepet kell adni a láncolatban. Ez volt mindannyiunk meggyőződése a munkacsoportban. És tudtuk azonban azt is, hogy a gazdálkodóknak új aspektusokkal is szembe kell nézniük a klímaváltozás kapcsán. Az elmúlt években voltak súlyos károk, például Spanyolországban, Franciaországban a termények kapcsán, és emiatt új formáit kell megtalálni az ellenálló képességnek és ezért mondtuk azt, hogy erősebbé akarjuk tenni a gazdálkodók szerepét, és ebből kifolyólag hét téma, témára koncentráltunk. Ezekkel kapcsolatban egész napos szemináriumokat tartottunk, piaci átláthatóság, rizikókezelés, nagyon fontos volt azt is látnunk, hogy hogyan lehet minden a különböző szerződéseket papíron eh, létrehozni, ezek nagyon fontosak az agrár értékteremtői eh, láncokban, erről beszélt a biztos eh, úr is, nagyon fontos foglalkozni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal, Ez nagyon fontos pont a gazdálkodók számára megvizsgáltuk azt, hogy hol vannak a konfliktusok. Konfliktusok voltak a, a, egyébként a bizottsági szolgálatok között is. Németországban léteznek a termelői szövetkezetek, és ők árakat állapíthatnak meg. A kamat helyzet szempontjából ezek is fontosak lehetnek. Egy olyan ponttal szeretnék azonban indítani, ahol mi a szabályozásra koncentráltunk, és itt döntésre van szükség. Ez az 1-es, 5-ös, 6-os pontok, az 1-es pontnál, a pirossal kiemelt pontoknál, az 1-es pontnál azt láthatjuk, hogy e, jobbak a statisztikák például a tej ágazatban, a hús ágazatban is, és ezek e, arra ösztönöztek bennünket, hogy további e, információkat szerezzünk meg az USD-nél, és beszereztünk információkat, egy, egy amerikai agrárstatisztikai intézet nagyon értékes adatokat lehet kinyerni, és arra ösztönzünk, hogy ezt a szektort a bizottság munkájában sokkal inkább vizsgálják meg, növelni kell a piaci átláthatóságot, az egyes gazdálkodók számára is elérhetővé kell tenni ezeket az információkat, hiszen aki ismeri a piacot, csak azt tud megfelelően fellépni. Tehát több adatra van szükség. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ötös pont, a biztos úr már erről beszélt, ezt a pontot a közvélemény is nyomon követi. Egy keretre van szükség az EU-n belül. Ennek során fontos az, hogy az egyes résztvevők által tapasztalt tisztességtelen gyakorlatokat fel lehessen deríteni, meg kell szüntetni az esztőző félelmeket. Például az ombudsman segíthetne ebben. Láttuk azt is, hogy többre van szükség, mint önkéntes fellépésre. Az önkéntesség segíthet persze, de úgy véljük, hogy ennél többre van szükség. A harmadik pont, ez a versenyjog kérdése, az elismert termelői szervezetek kapcsán fontos az árakról beszélni, nem csak a minőségről. A spanyolországi olajtermelők kapcsán, a, tárolás kapcsán is láthattuk azt, hogy, szükség van egy nagyobb jogi biztonságra a termelői szervezetek szempontjából. Szerintünk jó lenne az, hogy a bizottság itt tényleg fellépne. Néhány pontot szeretném még kiemelni, ahol azt mondanánk, hogy itt könnyítsenek a helyzeten, például a kettes pontban, a kockázatkezelésnél, a harmadik pontban a határidős üzletek kapcsán, vagy akár a négyes pontban a szerződések kapcsán a kockázatkezelés kapcsán, például a járványok, a e, jégkár kapcsán e, fontos ez. Nagyon fontos az, hogy a gazdálkodó tudja azt, hogy a kockázatkezelés is nagyon fontos. Nagyon fontos a, a biztosítás, és minél intenzívebben foglalkoznak ezzel, annál jobb az. Nagyon fontos támogatni ezt, főként a klímaváltozás kapcsán. Gondoljunk csak arra, hogy az elmúlt két évben milyen fajta károk keretkeztek a termények kapcsán, és a, rátérve a határidős ügyletekre. Ez csak ideig, óráig segíthet. Határidős ügyletekkel jobban belevatalvatkozni a piacokra. Láthatjuk azt, hogy a gabonárak milyen sikeresek lehetnek, de az agrárterületeken máshol nincs erre igazából példa arra, hogy intenzíven foglalkoznának ezen fajta kereskedéssel. Azt láthatjuk, hogy főként a nagyobb szövetkezetek, cégek mennek a, a tőzsdére, viszont a, a hús, a tej kapcsán mi nagyon messze vagyunk ezektől a, a fajta ügyletektől. és úgy gondolom, hogy 5-6 éves tapasztalattal nem lehet még nagy csodákat várni. A következő pont a szerződések kérdése. Itt eh, nagyon fontos, eh, hogyha hogy a gazdálkodó például a, a tejcégtől, a, a cukorgyártól kapjon egy szöveget, tehát legyen egyfajta minimális eh, szöveg, egy minimális biztosított jogi szöveg. Nagyon fontos ez. A szövetkezeti formában már törekednek erre. Mi hiszünk ebben az irányba, hiszünk abban, hogy a szerződések a jövőben a gazdálkodók helyzetét biztosabbá tehetik. Tehát érdemes arról elgondolkodni, hogy hogyan lehetne elmélyíteni ezeket a szerződéseket. Azt láthatjuk, hogy Közép- és Kelet-Európában a szövetkezeteknek az más a hagyománya, mint a nyugati országokban, de Skandináviában, Németországban, a Beneluxban, Franciaországban jó tapasztalataink vannak a szövetkezetekkel és a szerződésekkel, és szerintünk ezt el kell mélyíteni. A hetes pont a finanszírozás kérdése a 0%-os kamat, ez rövid távon sok tagállamban létezik, és azt láthattuk, hogy milyen nagy az ütő ereje a Juncker programnak közel- és kelet-európában. Vannak azonban még hiányosságok a finanszírozás szempontjából. Itt erősítésre van szükség, és ez szerintünk egy fontos pont hol kell még mélyebb munkát végeznünk. Itt nincsenek persze egyértelmű válaszok, itt tesztelni kell a saját vitáink során is azt, hogy hol lehet még további területeket elmélyíteni, hol vannak a kockázatkezelés határai. lehet-e az, hogy az állam egy, egy vállalkozónak, egy gazdálkodónak, a gazdálkodó is vállalkozó, tehát ennek a vállalkozónak segítséget ad, adhat például segítséget a képzésben, annélkül, hogy átlépné a, a határokat. Négyes pont a szerződések használata. Azt szeretnénk, hogyha itt nem lenne további bürokrácia, mi azt akarjuk, hogy a gazdálkodó tényleg erősíthesse a helyzetét, mint termelő, és egy egyértelmű szövegben tisztázza azt, hogy mi az ár, milyen fajta minőségi kívánalmak vannak, mikor kell szállítania, és hogyan, mit történik akkor, ha nem felelnek meg mindennek. Utolsó pont, ez is a finanszírozáshoz kötődik. És anélkül, hogy tovább húznám az időt, engedjék meg, hogy még két-három megjegyzést tegyek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatban. Tisztességtelen fellépés láthatunk minden területen, a különböző értékteremtési láncolatokban, a mezőgazdaság területén is. Senkit nem akarunk fekete báránynak kinevezni. Mi azt szeretnék, hogyha a helyzet javulna, hogyan lehet elérni azt, hogy ne 60-80 nap után fizessenek ki valamit, amit 5 nap után kellene kifizetni. Nem jó az sem, hogyha különböző cégek összeavadásakor a nagyobb feldolgozó cégek is jól járnak. Az Európai Parlament is foglalkozott ezekkel a gyakorlatokkal, ezt komolyan kell venni, viszont hogyha Európában ezt központilag akarjuk szabályozni, akkor szankciókkal kell ezt összekötni. Ez nem lehet önkéntes alapon, olyan eszközöket kell kifejleszteni, hogy azokkal valóban szankcionálni is lehessen. Úgy véljük, hogy az élelmiszeriparban ne tegyék tönkre a ellátólánc vonatkozó önkéntességet, de hogyha például bizonyos eh, iparágok ebben nem vesznek eh, részt ebben, akkor az egy jel arra, hogy cselekvési, cselekedni kell. Van még egy dolog, amiről szeretnék beszélni, ez pedig a versenyjog eh, kérdése. Úgy véljük, hogy jogi egyetemiségre van szükség, hogyha egy termelői szervezet beszél az árakról egy eh, kereskedelmi céggel, akkor nagyon fontos az, hogy itt jogi bizonyosság legyen. Néha előfordul az, hogy versenyjogi szempontból gondok vannak, ezt láthattuk a eh, tej ágazat kapcsán is. Szeretnénk nem csak a tejágazatnak, hanem más ágazatnak például a hús ágaznak is megadni ezt a lehetőséget, viszont nagyon fontos az, hogy itt mindig is államileg elismert termelői szervezetek legyenek. Tehát nem a hátsó ajtón szeretnénk ezt behozni, egyértelmű szabályozást szeretnénk, és nagyon fontos az, hogy itt figyelem vegyük a 209-es cikket. A piaci átláthatóságról is beszéltünk, mondtam azt, hogy ezt meg kell vizsgálni jobban ezt a kérdést, azt is elmondtam, hogy USA példákat vizsgáltunk meg, sokkal gyorsabban kell a tagállami adatokat megszerezni, terjeszteni kell az árakról szóló információkat, ez egy, egyfajta élelmiszer euró kalkulációra van szükség például, és nagyon fontos az, hogy tényleg sok adattal ö, dolgozzunk. Már az utolsó előtti diánál tartok. Egy intézkedés csomagra van szükség, egy eszköztárra van szükség a kockázatkezelés szempontjából a gazdálkodók számára. Szerintük jó lenne az, hogyha több éves adóbeszedésre lenne szükség. Úgy véljük, hogy sokkal jobb információkra is szükség van arról, hogy milyen fajta kockázatkezelési eszközök vannak, hogyan lehet e-, ezeket használni, hogyan, milyen fajta új eszközöket kínálnak a gazdálkodóknak, és rátérek az utolsó diámra, ez a határidős piacok, tehát azt láthatjuk, hogy az új szabályok a gazdasági válság után, bár sok jót tettek, itt a határidős piacoknál azonban határokba ütköztek. Meg kell ezért vizsgálni, hogy hol van likviditási hiány a határidős piacokon, Itt van egy saját függelék ezzel kapcsolatban, amit elkészítettünk. Úgy véljük, hogy itt majd a lehetőségek sokkal szélesebb körülök lehetnek a későbbiekben, és ezzel le is zárom az előadásomat. Köszönjük. És e, most kérném, hogy szóljanak hozzá mindehez. Van itt e, néhány szakértőnk. Először is Martin Meriot kap szót, kopa elnöke. Önél szó. Yes, thank you very much. Thank you very much. Köszönöm, és köszönjük eh, a biztosnak és a bizottságnak is, hogy eh, kezdeményezőleg léptek fel, és létrehozták az agrárpiacokat vizsgáló task force-ot, ahogy eh, azt eddig is hallgattuk, vagy amit, amit ebből hallgattunk eddig, hallottunk eddig, annak a nagy részével én megelégedett vagyok. Fontos, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról, mert a gazdákról van szó, az élelmiszerünkről van szó, illetve a tisztességes versenyről van szó. A gazdák nélkül nincs, nem lenne élelmiszerpiac, nem lenne termelés, nem lenne mit enni, nem kerülne semmi az asztalunkra. A vita most arról szól, hogy hogyan lehet fenntartani a termelést és fenntartani ezt a folyamatot, amely olcsóbb és jobb termékeket tett le az asztalra, mint eddig valaha a történelemben. Ugyanakkor az elmúlt időszakban a gazdák jelentős része nagyon komoly nyomás alá került az élelmiszerláncban, és nem kapja meg a megfelelő jövedelmet a munkájáért. Ez egyre inkább, egyre inkább változékonyabbak a piacok. A tények azt mutatják, hogy az európai gazdák nem tudják megkapni az élelmiszerláncban az őket megillető részt. Az elemzés azt mutatja, hogy a hozzáadott értékből a 31%-os korábbi részesedéshez képest immár csak 20, 24%-ot kapnak meg, és ez is 2005-ös adat, miközben más szereplői az élelmiszerláncnak növelték a saját részesedésüket. A, azt mutatják a statisztikai adatok, hogy 2011-ben ez tovább csökkent 21%-ra, Ehm, miközben az élelmiszeripar 28%-ot, a kis és nagykereskedők pedig 51%-ot eh, hasítanak ki a tortából, tehát eh, azt mutatják az adatok, hogy a gazdákhoz egyre kevesebb kerül a megtermelt értékből. Ráadásul egyre koncentráltabbak a különböző egyéb agrárpiaci, illetve élelmiszeripari szereplők. 13 tagállamban az öt legnagyobb kiskereskedőnek a részesedése az meghaladja a 60%-ot, ami egyben azt is jelenti, hogy a gazdák tárgyalási pozíciója az igen gyenge. Tehát azt látjuk, hogy ennek következtében a kifizetések csúsznak, illetve az áruk ellenértékének fizetése csúszik, visszahatólagos, visszamenőleges hatállyal módosítják a szerződéseket, utolsó pillanatban törölnek eh, rendeléseket, és egyre nagyobb hozzájárulást követelnek a marketing költségekhez is. Mindez mutatja azt, hogy mekkora a probléma, és illusztrálandó azt, hogy milyen szereplőkkel van dolgunk. Elmondhatjuk, hogy a legnagyobb kiskereskedő Európában az és félszer nagyobb, a, annál a, a legnagyobb szövetkezeti alapú agrár eh, szerveződésnél, a Kampinánál. Ez, ezek tehát egy olyan, olyan szervezetről van szó, amit a gazdák tulajdonolnak szövetkezeti formában. E, tehát a legnagyobb e, kiskereskedelmi láncnak nagyobb a forgalma, mint a tíz legnagyobb e, gazdák által tulajdonult, tulajdonolt szövetkezetnek. Ez megint csak azt mutatja, hogy mennyire egyenlőtlenek a feltételek Éppen ezért a Kopa és a Koseka természetesen üdvözlik ezt a jelentést, és nagy örömmel fogadnánk, hogyha ezeket az ajánlásokat ténylegesen szabályokba öntenék. És további ajánlásunk az is, hogy a gazdák általában jobb jövedelmeket tudnak elérni ott, ahol a szövetkezeti eh, forma elterjedtebb. Eh, tehát együttműködésre van szükség a gazdák és a termelők között. Eh, ezzel javulhat a versenyképesség, és javulhat a társ, tárgyalási pozíció a láncon belül is. A verseny szabályokat hozzá kell igazítani a valósághoz, tehát a gazdáknak legyen nagyobb jogbiztonságuk, azoknak a gazdáknak is, amelyek termelői szervezetekben vagy szövetkezetekben eh, dolgoznak a jelenlegi kap szabályok amelyek lehetővé teszik a termelői szervezetek kialakítását, illetve a szövetkezetek fellépését, ezeket eh, meg kell erősíteni. 20 tagállam nemzeti kezdeményezést, eh, már nemzeti úton kezdeményezte a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni fellépést, mi azt gondoljuk, hogy közös EU jogszabályra van szükség, olyan jogszabályra, amely természetesen tiszteletben tartja a nemzeti sajátosságokat. Különösen fontos, hogy tiszteletben tartsa a termelői szervezetek, szövetkezetek és egyesületek eh, létét, ahol azok eh, léteznek. Nem szabad olyan helyzetet teremteni, eh, hogy a megerősödött gazdákat további szabályoknak, további bürokráciának tegyük ki, és azzal korlátozzuk a mozgásterüket. Természetesen a belső piac működésének fenntartása rendkívül fontos, az egyenlő esélyek megteremtése az összes szereplő számára az élelmiszerellátási láncon belül szintén fontos, és ezért gondoljuk azt, hogy szükséges egy Európai Uniós jogszabálya tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen. Nyilvánvalóan ezeket kiegészítheti a szabályok betartásának különböző mechanizmusa, illetve egyéb kiegészítő intézkedések, ezzel sikerülhet kiegyensúlyozni ellensúlyozni azt a helyzetet, amely eh, most eh, elfogadhatatlan. Fontos tehát a betartatása ezeknek a szabályoknak is. Egy ilyen eh, szervezet, amely a szabályok betartatását nézi, nyomozati, illetve vizsgálati jogkörökkel is kell, hogy rendelkezzen, illetve szankcionálási jogköröket is kell, hogy kapjon. Vannak olyan további ajánlások az AMTF-től, amelyeket szintén fontosnak tartunk és ezek közül kiemelném az írásbeli szerződések szerepét. Többet kell tenni az ármonitorozás területén is, illetve a hitelekről is beszélnünk kell. Összességében tehát azt remélem, hogy az európai fogyasztók a Jövőben is azt szeretnék, hogy európai gazdák állítsák elő az élelmiszert, ehhez viszont meg kell védeni az európai gazdákat. Köszönöm. Köszönjük, hogy az elnök. És most pedig megadom a szót Plank úrnak, aki az osztrák eh, agrárkamara elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uram, én is szeretném a bizottságnak megköszönni ezt a kezdeményezést, de az Európai Parlamentnek is szeretném megköszönni mindezt a közreműködést, hiszen nagyon fontos ez a téma a gazdálkodóknak. A, a gazdálkodók szerepe a értékteremtési láncolatban egy központi kérdés. Örülök annak, hogy bizonyos aspektusokat én is megvilágíthatok. A beszállítók szempontjából ez egy nagyon koncentrált szektor, például a műtrágya kapcsán, vagy azt is láthatjuk, hogy Ausztriában, a kiskereskedelmi szektorban a három legnagyobb cég lefedi a piac részesedés 86 százalékát. A munkacsoportoslataiban látok olyan pontokat, amelyeket szükséges tovább folytatni és elmélyíteni. Nagyon fontos az, hogy a mezőgazdálkodók partnere legyenek a kereskedelmi láncolatoknak, és a piac szempontjából beszéljünk arról, hogy mik a releváns piacok, például az élelmiszer kapcsán szempontjából, és arra is szeretnék rátérni, hogy bizonyos termelői szervezetek, amelyek szeretnének együtt dolgozni, akadályokba ütköznek. Nagyon fontos az, hogy lehetőséget kapjanak a gazdálkodók arra, hogy együttműködhessenek úgy, hogy ne ütközzenek állandóan a versenyjogba, de és tudjanak a kereskedelmi láncotokkal is partnerként beszélni. Véleményünk szerint sokkal erősebb szervezeti erőre van szükség a gazdálkodói szervezeteknél annak érdekében, hogy tovább tudjanak fejlődni, ez nagyon fontos európai, illetve nemzeti szinten is. Rátérve az igazságtalan, a, a nem megfelelő kereskedelmi gyakorlatokra, ez mindenhol előfordul, úgyfajta kultúrára van szükség. Nagyon fontos az, hogy offenzíven lehessen ezekről beszélni. Miután olyan időkre kell felkészülni, amikor más mezőgazdasági kérdések is felmerülnek, gondolnunk kell a termelés fenntarthatóságára, és itt nagyon sok intézkedésre van szükség. Azt láthatjuk, hogy a hagyományos eszközök ezeket nagyon célzottan kell, hogy kifejlesszük. Nem túlságosan egyszerű az új kockázati eh, eszközöket eh, bevezetni. Nagyon fontos a kockázati biztosítás. Úgy véljük, hogy a hagyományos eh, eszközöket is használni kell a gazdálkodói bevételek biztosítására. További pont, amikor megvizsgálom azt, hogy az energia főgazdatóság miket javasolt a bioenergia szempontjából, és itt visszalépés láthatunk, itt csökkentik a gazdálkodók számára a piaci lehetőségeket. A nagy kihívás, ami előttünk áll, az energia, a klímapolitika, fenntarthatóság. Itt a megoldásokat csak is a mezőgazdasággal együtt lehet megtalálni. A harmadik pontként röviden szeretném még megemlíteni azt, hogy ügyelnünk kell arra, hogy nagyon sok szabály, amely úgy gondoljuk, hogy ez a helyes irányba halad, lehetséges módon egy nagy struktúrák tudják csak ezeket használni, és a kisebb struktúrák, a regionális gazdálkodókat ez nagy nyomás alá helyezi. És úgy vegyük ebből a szempontból, hogy bizonyos fajta határt értünk már el, a családi gazdálkodások is már a határukba ütköznek, például a a minőségi meghatározások kapcsán. Ha ezt eltúlozzuk, akkor ez a kicsiket érinti, őrájuk nehezedik ez. A globális piacoknak, globális szabályok kerülnek, a regionális piacoknak pedig regionális szabályok. Ezt nem szabad elfelejtenünk a teljes koncepció kapcsán. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig Raymond úrnak adom meg a szót, aki a Brit Gazdaunió elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr, Hogan biztos úr, Gézen úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket, és először is köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy pár szót szólhatok a Gazdaunió nevében. Hogan biztos úrnak külön köszönöm, hogy eh, a Task Force munkáját elindította, és a Task Force-nak, hogy időben elkészítették a jelentésüket. A magas szintű fórumon, eh, fórumban eh, képviselem a kopakocsikát, illetve a, az angol és velszi eh, Unió elnöke, 55 ezer tagunk van egyébként, tényleg csak örülni tudok a Task Force jelentésének, amely szertágazó ajánlásokat tesz. Martin Mövel és Planck úr mellettem Pankó e- által a egyetértek. Ha minden jól megy, akkor a Task Force jelentése valóban felébreszti a szakpolitika formálókat, hogy itt elje valamit tenniük, hiszen tagadhatatlan problémákkal néznek szembe a gazdák az ellátási láncban. Ma egy területre szeretnék különösen eh, koncentrálni, amelyen mindenképpen azonnali világos lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy javítsunk a helyzeten. E, éppen ezért a következő fontos kérdésre fogok koncentrálni, a piaci átláthatóságra. Nagyon pozitívnak tartom azt, hogy a Task Force eh, Hozzájutottak a a gazdaunió azon kérései, hogy egyértelmű, átlátható ár piaci ár beszámoltatást vezessünk be, ezzel lehet az ellátási lánc átláthatóságot javítani, hiszen egyelőre nincsen bizalom az ellátási láncban, nincs együttműködés, és a piaci kockázatkezelési eszközök sem kerültek kidolgozásra. Egy piacorientáltabb megközelítést kellene alkalmazni a kockázatkezelésben, de ehhez az átálláshoz először is megfelelő alapokat kell megteremteni, és a megfelelő körülményeket az egész agráriumban. Pontosan ezért van arra szükség, hogy kötelező ár beszámolást vezessünk be. Kötelező ne kell ennek lennie, hiszen csak ekkor lesz megbízható, pontos és aktuális az információszolgáltatás, ezek nélkül pedig piacorientált kockázatkezelési eszközeink nem lesznek. Task Force jókkal mutat arra, hogy mekkora különbség van a kiskereskedelmi árak, illetve a gazdáknak fizetett árak között. ez egyébként ezt a helyzetet tovább rontja az, hogy mennyire megosztottak maguk a gazdák, illetve hogy a kereskedelmi szereplők koncentrációja hogyan alakul. Éppen ezért a piaci információ keresztül lehet bizalmat építeni, illetve szorosabb kapcsolatot képíteni a gazdák között, illetve az egész beszállítói láncban ellátási lánc van. A kötelező árbeszámolás vagy beszámoló bevezetése elengedhetetlen ahhoz, hogy sikere járjanak azok az ajánlások, a többi ajánlás is, amelyre javaslatot tesz a Task Force, legyen itt szó a kockázatkezelési eszközökre, készpénzalapú határidős piacok, beszállítói láncon belüli együttműködés, a termelői együttműködés, vagy a finanszírozási forrásokhoz való jobb hozzáférés. Amerikai, francia, spanyol beszámolói rendszereket idéz a Task Force, amelyekre hivatkozva úgy érzi, hogy a hatékonyságot, illetve a bizalomépítést meg lehet valósítani. Örültem annak, hogy Ízen úr erre egyébként kitértem majd délután során. Üdvözlöm annak eh, a gondolatát, hogy létrejönnek ezek a piaci megfigyelőintézetek, piaci adatokat szolgáltatva, ugyanakkor a meglévő hús és tej piaci eh, megfigyelő központok adatait eh, jobban kell kezelni. Ez a szakpolitika formálók és kutatók számára nagyon hasznos eszköz, mégis a gazdák számára egyedül nem sok haszna van ennek. Már csak azért is, mert a beszámolók késnek, illetve az adatok összesítése eh, is nehéz, mivel az adatgyűjtés nem standardizált formában történik, így mire napvilágot látnak az információk, addigra igazából a piac dinamikája miatt a valóságot nem tükrözik. Ezért a Task Force joggal mutat arra rá, hogy megvannak a technológiai, technikai megoldások arra, hogy a megfelelő piaci információt aktuálisan, gyorsan begyűjtsük, és mindezt költséghatékonyan tegyük. Persze dinamikus, igen dinamikus beszállítói láncokat szeretnénk látni Európában, így lehet a kockázatot kezelni a piacon, és reagálni a fogyasztói tendenciákra. Nem szabad akkor, ugyanakkor elfelejtenünk sem azt, hogy bizalom nélkül nincs együttműködés, és nyíltság nélkül nincs bizalom. Éppen ezért egy ilyen kötelező árbeszámolói rendszer bevezetése úgy érezzük az első lépés lehet a felé hogy egy piacorientáltabb, szorosabban együttműködő agrárélelmiszeripart teremtsünk Európában. W tej chwili poproszę Köszönöm. Most pedig Pennings professzor következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Először is szeretnék gratulálni a Task Force-nak a jelentéshez. Én két fejezetre fogok koncentrálni, az egyik a kockázatkezelés, a másik pedig a határozott a határidős piacok. Én a jelentésből fogok idézni, és ezeket összekötöm a saját véleményemmel. A döltbetűsek lesznek az idézetek. Ami a kockázat kezelést illeti, az a tőke költségével függ össze, és igazán ez a gazdálkodók egyik legfontosabb tétele. A tőke költsége az rendkívül magas az Európai Unióban, itt tehát szükség van eh, kockázatkezelésre, amennyiben a tőke rendkívül eh, költséges, akkor az innováció ellen hat a kockázatkezelés eh, a cash flow volatilitás csökkentésével e, csökkenti a, csökkentheti a e, tőke költségét. A jelentés azonosít, e, azonosít, azonos, azt mondja, hogy a kockázatok rendkívül heterogének. Egyébként heterogén a kockázatoknak a, a kockázatokhoz való hozzáállás is. Én azt gondolom, hogy a kockázatokat egyébként a gazdaságok szintjén kell kezelni, e, ugyanis van egy kívánt kockázati kitettség, és van a tényleges kockázati kitettség, és ezt kell egymáshoz közelebb hozni. Ami a határődős piacokat illeti, én nem annyira a hedgingről akarok beszélni, hanem elsősorban az árak feltérképezéséről. Az adatok minősége rendkívül fontos, és azt kell igazándiból megvizsgálni, hogy az adatok valóban tranzakciókon alapulnak-e, mert sajnálatos módon a Brüsszelben használt adatok egy jelentős része nem tranzakciós adat. Raymond úr is már utalt az adatok látenciájára, ami a határidős pillanat piacokat illeti, ott tényleges tranzakciók történnek, és ráadásul az ott megjelenő árak azok időhöz kötöttek, és erre van szüksége a gazdáknak is. Ráadásul ezek egyenlő piacok, az árak mindenki számára átláthatóak, és a gazdák ez alapján gyakorlatilag értékelhetik a szerződéses kapcsolataikat. A farmernek ugyanis, a gazdának ugyanis tudnia kell, hogy a neki felajánlott szerződés az észszerű-e vagy sem. Ehm, tehát a határidős piacok azok nem csak hedging szempontból fontosak, eh, hanem a szerződések értékelése szempontjából is. Tehát ha valaki nem használja a határidős piacokat eh, különböző tranzakciókra, még akkor is hasznosnak találhatja azokat az árak megítélése szempontjából. Eh, van két olyan tényező, amely nagyon fontos a hedging szempontjából. Ezek olyan komponensek, amelyeket a politika csinálóknak és a gazdáknak is meg kell érteniük. Az egyik a hedging hatékonysága, ez gyakorlatilag a kockázat csökkentő kapacitása a határidős szerződéseknek. Ugyanis a határidős szerződések azok kockázatokat is keletkeztetnek. Ezeket meg kell tudni ítélni, és ezeket kezelni tudni kell ezt követően, azonosítani kell az optimális hedging arányokat. Ez tehát az a két jelző, amelyet a gazdáknak is meg kell értenie, valamint a szakpolitikák kialakítóinak is akkor, hogyha eredményeket akarnak elérni, és el akarjuk érni azt, hogy a gazdaságok pénzügyileg stabilak legyenek. we focus often on price levels, and I can understand. Gyakran az ár szintekre koncentrálunk, eh, ugyanakkor azoknak az ingadozásaira jobban kellene koncentrálni, mert eh, ahogy ez az első ábrán is szerepelt, a volatilitás eh, és annak a kezelése az, ami képes lehet arra, ami elérheti azt, hogy a, a, a tőke költségek csökkentsenek, csökkenjenek, és ez pedig lehetővé tenné az innovációt. Nincs kétség az iránt, hogy a döntő tényező egy gazdaságnál az a kockázatkezelő képesség egy közelmúltban általunk elkészített elemzés azt mutatja, hogy az elmúlt tíz év alatt egyes gazdálkodók és gazdaságok hogyan, milyen teljesítményt nyújtottak, nem a méret számított a teljesítménynél, hanem a kockázatkezelő képességek. Tehát a kezelési tervek végrehajtására való képesség döntötte el, hogy melyik gazda tud jobb eredményt elérni, mint a másik. Mit kell tehát tenni? Szükség van egy roadmapre, egy menetrendre. A Task Force nagyon jó munkát végzett, amikor azonosítani kellett a kihívásokat, most végre kell hajtani az ajánlásokat. Nagyon fontos és érdekes az az, hogy milyen sokszor utalt a Task Force az Egyesült Államokra. Ugyanakkor a kockázatkezelést és itt a határidős piacok megértését azt Európában kell keresni, sőt, valójában az amerikaiak jöttek hozzánk tanulni. E, igazándiból a különbség az az, hogy ők aztán azt a tudást, amit tőlünk tanultak, azt már a gazdaságok szintjén is jobban tudják alkalmazni. Ahogy az előző szakértők is mondták, itt az infrastruktúra kiépítésére van szükség, a piacok átláthatóságra, átláthatóságára, az árak megfigyelésére és jelentésére, és így sikerülhet elérni, hogy életképes gazdaságok legyenek az Európai Unióban. Dziękuję. po dwie minuty. Most a koordinátorok kapnak két perc. Desz. Szúr az első. Köszönöm, elnök úr! Mindenkinek szeretnék először is boldog új évet kívánni, sok sikert, békés 2017-et és sok egészséget szeretnék kívánni. Michel. Merci, Albert. Merci, Albert. Köszönjük, Albert. Elnök úr, biztos úr, és kedves kollégák, Task Force szakértők. Köszönöm Albert Dressnek, hogy, Dressnek, hogy átadta a szót, mert később el kell mennem egy másik ülésre. Az önök bizottsága már nagyon komoly munkát és figyelemre méltó munkát végzett, ez már látszott az összetételén is, mert meg kellett vizsgálni a lánc teljes működését, és ami pedig a versenyhelyzetet illeti, illetve az azon belüli erőviszonyokat, az erre vonatkozó megfigyelései különösen fontosak, és látjuk, hogy ezek egybevágnak a bizottság, a mi bizottságunk, valamint a miniszterek meglátásaival is. A mi felelősségünk egyre nagyobb. Ezt mindenki látja, tehát konkrét és gyors válaszokra van szükségünk annak érdekében, hogy kiegyensúlyozzuk a láncon belül a viszonyokat, illetve előmozdítsuk a szerveződéseket, illetve szerveződési képességeket. Az Európai Parlament bátran vállalja ezt a vitát, mégpedig olyan erők ellen, amelyek mindenki számára, mindenki tudja, hogy mennyire erősek. me semble-t-il én tehát, biztos úr, az elkövetkezendő hetekben is eh, nagyon szívesen együttműködök önnel, eh, és Veszteger biztos asszonynak is, eh, asszonytól is várunk konkrét lépéseket. Remélem, hogy az Európai Parlament mindent megtesz annak érdekében, hogy fellépjünk a tisztességtelen verseny ellen. El méltányosan kell szétosztani a megtermelt javakat, a hozzáadott értéket, és ennek fényében, illetve ilyen módon kell előkészíteni a reformokat. Én meggyőződésem, hogy a szereplők támogatják a nagyobb méltányosságot, amely egyébként a fogyasztóknak is az érdekében áll a második pillérét a kapnak szintén időről időre felül kell vizsgálni, és felül is vizsgálják. És ezzel tudunk komoly eredményeket elérni. Dziękuję pani Aguilera pana De Castro. Köszönjük szépen, De Castro úr, hát távolítében Aguilera asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm Biztos úr, elnök úr, én is szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni, ha már nálam a szó. Sajátos módon a koordinátorunk nem tud itt lenni, ezért én próbálom betölteni az által hagyott űrt. Először is köszönettel tartozom a Task Force-nak, amely valóban roppant érdekes és ígéretes munkát tett le az asztalra. Ahogy arra Danten úr is helyesen rámutatott, a mi szakbizottságunk jelentéseivel ez jelentős átfedésben áll, tehát Egyetértünk azzal, ahogy arra Giszen úr is utalt, hogy az eddigi önkéntes ö, ö, intézkedések ígéretesek, de önmagukban ezek nem elégségesek. Mindenképpen a gazdák alkupozícióját kell erősíteni, az ellátási láncon, vagy hogy láncon belül is, mi szocialisták szívesen segítünk az önök munkában, hogy az ellátási láncon belül kicsit kiegyensúlyozottabb legyen a helyzet. Alapvetően a végcélt eddig nem értük el, hiszen még csak egy egységes belső piacról beszélünk, és az kevés, hogy egy kormányzat szeretne valamit tenni, és hogy valamilyen eredményt elér. Látjuk, hogy Spanyolországban ugyanúgy sújtotta a gazdákat a tejválság, mint más országokban, tehát világos, hogy európai szintű megoldásokra van szükség. Úgy érzem, hogy ezek az ajánlások pontosan ebben nagyon sokat segíthetnek. Nagyobb jog biztonság, jogi jogszabályok világos alkalmazására van szükség a gazdaszervezetek roppant fontosak, ezeknek a lehetőségét és a működőképességét mindenáron meg kell őrizni. Így tehát a kérdésem Gizen úrhoz a következő. A szakmaközi szervezetek európai szinten milyen szerepet játszhatnak és kell, hogy játszanak ebben az egész folyamatban? Vannak természetesen nemzeti, regionális, helyi szerep is, illetve feladataik, de európai szinten mit tehetünk, főként a jogszabályokon keresztül. A szakmai szervezetekre gondolok. Köszönjük szépen! Voorzitter, Köszönöm szépen, állnak úr, köszönöm a vendégeknek az eladásaikat, gratulálok a jelentéshez, ez nagyon konkrét szerintem, egyértelmű és erős is. Ez, az nagyon fontos számunkra ez, politikusoknak, fontos az, hogy mit teszünk majd ezzel. Hallottuk azt, hogy nagyon fontos a versenyjog. 2010 háromtól kezdve most már jobban együtt tudnak működni a gazdálkodók a kereskedelem kapcsán. Az is fontos az, hogy lássuk azt, hogy nem mindenki számára egyformán működik a piac, a felvásárlás történet közösen, a gazdálkodók nem működhetnek viszont együtt, nagyon fontos az, hogy a lehető leggyorsabban hangsúlyt helyezzünk arra, hogy a szabályokat egyértelművé tegyünk. Ez nagyon fontos. A kérdésem a következő. A versenyok kapcsán milyen kérdéseket javasolna az Európai Parlamentnek, mire koncentráljunk a versenyjogban, és ön hogyan látja a a főigazgatóság, illetve az agri főigazgatóság közötti együttműködést, hiszen nekik kell a konkrét megoldásokat létrehozniuk. A kockázatkezelési eszközök. Úgy vélem, hogy itt nagyon fontos az, hogy a kap felkészüljön a globalizációra, és a gazdálkodókat ellenállóbbá tegyük a gazdálkodók ezt is szeretnék, és ezért nagyon fontos az, hogy legyen egy eszköz, amelyen ez lehetővé válik. Legyenek olyan eszközök, amelyekkel például a időjárási kockázatokat lehet ö, ö, csökkenteni. Hollandiában vannak erre példák, de sajnos a gazdálkodók részvétele ebben rendkívül alacsony, de a tagállamok, más tagállamokban is így van ez, tíz olyan tagállam van, ahol alkalmazzák a biztosítási eszközöket, és eh, ebből három a bevételi stabilitásra eh, törekszik. Hogyan lehet elérni azt, hogy az eszközök felvétele jobb legyen? Legyen ez a második pillérben kötelező, vagy legyen egy roadmap, ahogy ezt az előttem szóló elmondta? Vagy inkább ezt nemzetileg, vagy európailag kell ezt eh, kezelni? Mit tanulhatunk az USA-tól? Sokkal messzebb járnak már az eszközeikkel. Penningszó is elmondta azt, hogy sok eszköz van, de gazdálkodói szinten ezt nem alkalmazzák. Pan Kárti Gue, Bazbos. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem semmi bizonyíték nincs arra, hogy 2017 szem, a zárvolatilitás szempontjából jobb lenne, mint az előző év. Sőt, arra mutatnak a jelek, hogy az áringadozások és az ár megrázkutatások még jobban megrázhatják a gazdákat, mint az előző években. Itt van a Brexit, illetve a különböző politikai, várható politikai események. Lesznek változások, lesznek komoly megrázkódtatások az árak szempontjából. Az a mezőgazdasági és agrártemkek tekintetében. Az igazi kérdés az, hogy kinek kell elviselni ezt elsősorban. Minden árválság esetében azt láttuk, hogy a gazdáknak kell lenyelni a békát, nekik kell alapvetően állniuk a sarat. Ez, is, ez így lesz idén is, kivéve hogyha mi együtt itt a parlamentben, a bizottságnál és a tagállamok szintjén nem teszünk valamit annak érdekében, hogy az egész beszállítói lánc szereplői mindenki szerepet vállaljon ebben, egészen a gazdaságtól a fogyasztók asztaláig, hogy tisztességesebben megosszák egymás közt a kockázatokat is, a bármelyik ágazatot is képviselik a, a gazdaszervezetek, mindig azt hallom tőlük, hogy ennyivel vagy annyival alacsonyabbak a felvásárlási árak, aztán utána elmegyek a boltba vásárolni, és az egyáltalán semmi jelét nem látom a csökkenő áraknak. Tehát úgy érzem, hogy megfojtják a gazdákat, nekik kell az ár a csökkenő árak tekintetében mindig beadjunk a derekakat. Mi el, fel kell, hogy lépjünk minél határozottabban a kereskedők, a felvásárlók, termelők ellen, hogy ne kényszeríthessen egy európai gazdát senki sem arra, hogy a termelési ára alatt adja az áruját. Hajszling úr, én is szeretnék boldog új évet kívánni mindenkinek. Ugyanolyan kérdésekkel és javaslatokkal állunk szemben, amit láthattuk már korábban is. Ami nekem hiányzik, az a politikai fellépés. A kell elmondani azt, hogy ez lehet, ezt nem lehet, belső vitára van szükség, viszont semmi nem megy előre. Egy eszközt kihagytak, nem lehet csak az árakról beszélni, a mennyiségről is beszélni kell. A tejválság bemutatta azt, hogyha túlságosan sok mennyiség van, akkor nézhetjük az árakat, ameddig akarjuk, de a piacokat kell valahogy egyensúlyba hozni. Ezt láthattuk a tejválság kapcsán. Nőttek az árak, és úgy gondolom, hogy a keresletet is meg kell vizsgálni. Az ombudsmanra vonatkozó javaslatot jónak tartom, egy nem lesz elegendő szerintem, de a megoldás, amit már többször javasoltak, vagyis az, hogy menjenek a gazdálkodók a tőzsdére, illetve foglalkozzanak határidős ületekkel, Nos, ez érdekes lehet, de nem lehet uh, könnyen romló uh, termékekkel ezt folytatni. A gabon esetében ez lehetséges, de nem lehet más termékekre ezt egyetemben átvinni. A termelők erősítése, ez jó szeretnék arra emlékeztetni, hogy eh, ha a gazdálkodóknak eh, az ilyenfajta szövetkezetekben sincs eh, sok esélye, ezt láthatjuk Németországban a Német Tetemői Szövetség kapcsán, és a tejcsomag kapcsán azt is láthattuk, hogy túlságosan szoros határok voltak, egy területről, amit példaként vehetünk, és ott, hogyha jó termékeket hoznak létre, akkor lehet valamit tenni, és még egyszer hangsúlyozom, hogy a mennyiséget nem szabad ezzel viták kapcsán elfelejteni. Köszönjük, egy nyúr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! A Task Force jelentéséről beszélünk itt ma. Olyan területekről is beszél, ahol az igazából az Európai Uniónak semmi keresni valója. Például az Európai Uniónak kereskedelmi jogterén nincs hatásköre, illetve ebben a jelentésben szereplő ajánlásoknak egy része, még egyszer mondom, olyan területekre vonatkozik, ahol az EU-nak nincs semmi hatásköre. Például az adókedvezményekről is beszélhet, hát ez megint csak tagállami hatáskör, így igazából nem tudom, hogy miért üti ebbe a szórát az Európai Unió. Az árbeszámolók kapcsán már most is egész jó a helyzet. Sokszor egyébként pont az újságírók derítik ezt ki, de a bolti árakat mindenki ismer és ismerheti, tehát további példákra lenne szükségem a tekintetben, hogy mit szeretne Rém, úr. Szerintem az árak, árbeszámolók vagy jelentések már most is működnek. A bíróságok tekintetében szerintem nem lenne szabad európai szabályokkal megváltoztatni ezt. Szerintem ezt jól megoldjuk Nagy-Britanniában. Az árutősdét, illetve a határidős piacokat is említették, hogyha nem ellenéznék annyira mindannyian, mint korábban. Egész jól működik önkéntes módon, és megint csak sajnálom, hogy az Európai Unió üti az órát. A határidős piacok azt mondani, hogy nem működnek, és hogy spekulánsok működnek. Hát erről szól a határidős piac, spekulálásról. Ha el akarjuk a kerülni az áringadozások negatív hatását a gazdákra vonatkozóan, akkor a vertikális integrációra kell gondolni. Erre van lehetőség, látom integet, elnök úr, lehet, hogy egy kicsit hosszabban beszéltem, mint kellett volna. Elnézést. Köszönjük. Oui, merci, merci président. Köszönöm szépen. Biztos úr, kedves kollégák, mondja az úr, először is szeretnék eh, az ajánlások egy részéhez gratulálni. Nagyobb fokú rugalmasságot kapnának a tagállamok, például a kockázatkezelés tekintetében. Ugyanakkor egyes javaslatok, például a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tekintetében igencsak biztatóak. A nemzetközi piacok liberalizációja jó előnyökkel is járhat. Szerintem ennek megvan a gazdasági logikája, ez jó ilyet olvasni. Ugyanakkor fontos, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tekintetében az Európai Bizottság lehetővé teszi ezt a harmadik országok szempontjából, például a tunéziai olívaolaj piacra engedése az európai agráriumra igen negatív hatással volt. Tehát a harmadik országok szempontjából nagyon gyakran nem kell ugyanazokat a magas szintű jogszabályokat teljesíteniük, mint az európai gazdáknak, illetve az agrár ágazatnak. A következő kérdésem harmadik országok számára előnyös ez a politika, a tagállamok protekcionizmusával szemben pedig fellépnek, hogyan tudják a kettőt összeegyeztetni. Önellátás az élelmiszer ellátás szempontjából a kap egyik célja. Itt van a migrációs válság is, ez egy Európán kívüli ö, probléma. A az önök, önök szerint az új közösségi agrárpolitika ezekhez a kihívás, ezekre a kihívásokra megoldással szolgálhat majd? Köszönöm. Dziękuję. Proszę Państwa, w tej chwili byśmy... Köszönjük. I, I pana komisarza o odniesienie się do postawionych pytań. Most pedig a Task Force-nak az elnökét, illetve a biztos urat arra kérjük, hogy reagáljon ezekre a kérdésekre, felvetésekre, biztos úr és Gézen úr, kérem mondjanak valamit, válaszoljanak ezekre a kérdésekre. Talán a biztos úr először köszönöm, elnök úr. Én mindenkit meg, mindenkinek megköszönöm a konstruktív eh, hozzászólásokat, eh, és eh, én úgy gondolom, hogy a kopa számok azok jól mutatják a probléma nagyságát, és aláhúzzák annak a fontosságát, hogy miért is kellett ezt a task force-ot létrehozni, és valóban ez arról szól, hogy a gazdák szerepe milyen a többi élelmiszerlánci szereplővel szemben, illetve próbáljuk csökkenteni az ő tranzakciós és egyéb költségeiket. Hogyan lehet ezt megtenni, ezt vizsgáljuk, illetve vizsgálta a Task Force a, a piac átláthatósága, a termelői szervezetek szerepe mind ki vannak emelve ebben a jelentésben, tehát ez egyben verseny aspektusokat is jelent, ezekről beszélt Danten úr is, és valóban februárban Vestiger asszonyjal mi együtt jelenünk meg az Önök bizottságában, és megnézzük, hogy hogyan lehet ezeket a kérdéseket, illetve kezelni az agráriumban mivel a hozzászólók, illetve a kérdések gyakran egy irányba mutattak, inkább összegezve válaszolnék, nem pedig egyenként. Önök is azt mondják, hogy a jobb átláthatóság, a kötelező jelentések az árakról, az adatok minősége, a költségek, a tőke költsége fontos tényezők, talán ez merült föl leggyakrabban, a tőke költsége, és felmerült az is, hogy az Európai Beruházási Bank tegyen többet, alakítson ki olyan pénzügyi termékeket, amelyek segítik a gazdákat. Egyébként ez a közelmúltban elkezdődött, nyilván még sokat kell tenni ezen a területen. Pennings professzor beszélt a költség, a kockázatkezelésről, illetve a piaci megrázkódtatásokról, és hát ezek, er, ezekről komoly tudással rendelkezünk, amelyet a professzor úr szerint nem használunk fel eléggé. Erre mindenképpen oda kell figyelni, erre a figyelmeztetésre. Ami a parlamenti koordinátorok által elmondottakat illeti, önök úgy tűnik, hogy mindegyet értenek abban, hogy lépni kell, és mi erre készen is állunk együttműködünk a versenyfőigazgatósággal, illetve a növekedési főigazgatósággal, a biztosok kollégiumán belül pedig nem csak az agráriumot tanulmányozzuk, egy olyan javaslatot szeretnénk, amely felkelti az agráriumon kívüli szereplők figyelmét is. Úgy látom, hogy az EU fellépése itt komoly visszhangokat kelt. Egnyú úr bizonyos kritikákat is megfogalmazott, ami az ármegrózkattatásokat illeti McCarthy úr utalt ezekre. Hát nyilvánvalóan nem látjuk a jövőt, de az elmúlt két év nehézségei alapján Eh, elmondhatom, hogy eh, vannak eredmények. Eh, az várható, hogy a gazdák továbbra is nyomás alatt lesznek, és a Brexit sem lesz egy fákjás menet, tehát további lépésekre van szükség. A jelentésben azonosított problémák, amelyeket úgy tűnik, hogy önök osztanak, illetve önök is ezekről a problémákról e, tudnak, e, és az ajánlások nagy részét is támogatják. Mindez számomra azt mutatja, hogy a szakértők e, elég jó munkát végeztek, és legalábbis, mint menü, ez alkalmas lesz arra, hogy ez alapján tegyünk jogalkotói döntéseket. Egyébként azt hangsúlyozom kell, hogy ez egy független jelentés volt, és mi magunk majd tanulmányozzuk, hogy milyen lépések lehetségesek, illetve milyen lépéseket lehet majd megtenni a gazdák érdekében, mert mindig az a legfontosabb számunkra. Elnök úr, néhány kérdést kiemelnék, de szeretném elmondani azt, hogy a kollégám a Tax Force-ból sokkal többet tud beszélni a piaci átláthatóságról, illetve a határidős piacokról. A jelentés most a jelentés által most már a bizottság térfelé van a labda, de persze az Európai Parlament támogatására is szükség van. Mindenfajta tevékenységnek örülünk, mindenképpen arra ösztönözzük önöket, hogy gyakoroljanak nyomást és adjanak egymásnak ösztönzést. Szeretnék egy kérdést kiemelni Spanyolország példája kapcsán. Hollandiában is történik egy-két dolog, Németországban még nem. Nem tudjuk megtalálni a példát arra, hogy hol volt igazából tényleg sikeres egy ilyen ágazati szervezet. Arra ösztönözzük a termelői szervezeteket, hogy egy ilyen ágazati szervezetet hozzanak létre. Nagyon fontos az, hogy rend legyen a piacokon. Mindenképpen pozitív jelzésre van szükség, de nagyon nehéz ezt a tagállamoknak elmondani, ezek, erre rávenni a tagállamokat. Második pont a verseny viszony kérdése a termelői szervezeteknél. Két főigazgatóság van itt, a mezőgazdasági és a versenyügyi, amelyek egymással tárgyalnak. Ők határozták meg a 15%-os határt a e, termelői szervezetek kapcsán. Hogyha 33% jutnak el, akkor ez már nem helyes. Nagyon fontos az, hogy tárgyalni kell a termelői szervezetekkel azért, hogy dönthessenek. Úgy véljük, hogy ez lett az egyetlen megoldás. A határidős piacok a kockázatkezelés kapcsán valóban tanulhatunk az USA-tól, megpróbáltunk egy-két dolgot felvenni, talán a kollégám majd még erről tud valamit mondani. Hoisling úr érvére szeretnék még kitérni. Természetesen Hoisling úr az árak és a mennyiségek mindig is kölcsönhatásban állnak neki. Csökkenti a mennyiséget a gazdálkodó, a termelői szervezet, vagy az állam. Szerintem ezt meg kell hagyni, ezt a szabályozást a piacnak. Szerintem a piaci részvények sokkal közelebb állnak ehhez, mint bármilyen politikus. Azt láthattuk a tej piac kapcsán is, láthattuk ezt a sertéshús árak kapcsán is, amelyek teljesen a padlón voltak egy évvel ezelőtt. Az is lehet valóban, hogy ez a gazdálkodók függetlenségét fenyegeti, de az is igaz, hogy szükségünk van erre az értéteremtő láncra, arra van szükség, hogy ez átlátható legyen, és arra van szükség, hogy tényleg a gazdálkodók részt vegyenek ebben a láncolatban. Ez nagyon fontos. A szerződések nagyon fontosak ebből a szempontból, és utolsó pont, Lazó úr, nem akarunk protekcionizmust. Nulla protekcionizmust akarunk, nyílt piacokat akarunk, nem gondoljuk úgy, hogy, a, hogy eh, erre szükség lenne. Mi azt szeretnénk, hogyha a piac erős eh, eh, legyen a politika segítségével. Pani expert, bardzo proszę o uzupełnienie krótkie. Tessék, hölgyem, hogyha van hozzáfűzni valója. Pani Nika Juhas, Juhas, bardzo proszę. Szasz. This one, okay, thanks. On market transparency, uh, first about costs. We... A piaci átláthatóságot illeti a a költségekről beszélnék először. A költség, már most is elég költséges a dolog az adatgyűjtés, harmonizálni kell az adatgyűjtés, standardizálni. Eh, az igazándiból nem több költség, hanem a pénzeknek az okosabb elköltése. A másik eh, dolog pedig az, hogy eh, meg kell, vált, meg, kell, meg kell változtatni azt, hogy miért gyűjtünk adatokat. Az árakról való adatgyűjtés, ez korábban szakpolitikai okokból történt, kap okokból történt. Ugyanakkor az nagyon fontos funkciója lenne az, hogy informálja a gazdákat, illetve az ellátási lánc különböző szereplőit. Valójában ez a harmadik legfontosabb információs információs bázis, amit talán csak az időjárás, mint információ előz meg, tehát standardizált, harmonizált és másként fókuszált adatgyűjtésre van szükség. Figyelembe kell venni a gazdák érdekeit is, tehát mi valójában ezt ajánlottuk. Köszönjük. A biztos úr Loazó úrnak szeretne valamit mondani. Igen, volt néhány kérdés valóban. Nos, az, ola, az olívaolaj Tunéziából, ez egy két éves és már félig lejárt megállapodás. Egyébként csak 1900 tonna érkezett be, ami azt mutatja, hogy nem túl versenyképesek a tunéziaiak, tehát igazándiból ez nem jelentett piaci torzulást, ez a mennyiség. Aztán ön említette, hogy Afrikát kell segíteni. Ez egy stratégiai döntés, amit egyébként már korábban meghoztunk. Hogyan lehet Afrikának segíteni ahhoz, hogy magukat segítsék, és ezzel valójában csökkentsük a migrációs nyomást Európán? Eh, tehát eh, a Mise biztos eh, által még elindított program, amelynek célja az volt, hogy az otthoni gazdákat segítsük. Egyébként Afrika nagy részén itt női gazdálkodókról beszélünk, akiket segíteni akarunk abban, hogy jobban gazdálkodjanak, meglegyen a technológiájuk, meglegyen a tárolási kapacitásuk, és valójában egyszerűen élelmezni tudják azt a nagyon gyorsan növekvő népességet, amely Afrikában jelentkezik. Mert ugye nem vagyunk erre képesek, akkor megint csak migrációs nyomás lesz ennek a vége. Emellett vidékfejlesztési intézkedések is vannak, amelyek lehetővé teszik a gazdák számára, hogy, bocsánat, a tagállamok számára, hogy adott esetben migrációs célú vidékfejlesztési intézkedéseket is hozzanak. A képesség tehát rendelkezésre áll, hogy mondjuk újabb szolgáltatásokat vagy lakásokat építsenek az érkező migránsok számára, és ezt a vidékfejlesztési pénzekből tegyék meg. Köszönjük. Most pedig következnek az egyéni képviselők, egy-másfél percet kapnak, és ha további idő áll rendelkezésre, akkor a szakértők is szót kapnak. Desz úr, egy-másfél perc, tessék. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm azt a munkát, amit a szakértők kifejtettek. 12 éve vagyok a parlamentben, és nagyon sok igény érkezett arra, hogy ilyen-olyan jogszabályokat hozzunk. Jók a javaslatok, 30 napos fizetési határidők, húspiacon, tejpiacon ne legyen egyoldalú szerződésmódosítási lehetőség, ne kelljen kötelezően beszállni a marketing költségekbe, világosan jelölni kell a nettó árakat, átláthatóak kell, hogy legyenek az árak, minden Last-minute-stornierung verderblicher Produkte ne legyen kötelezettsége a gazdának azért, mert egy terméket nem sikerült eladni a kiskereskedőnek, e, és a kisgazdák, kisgazdálkodók szempontjából szintén fontos, és a szövetkezetek szempontjából is, az, hogy a különböző termékjelzéseket, e, a termékjelzések az eredetet is e, jelöljék tehát egyértelmű százalékos meghatározásokra van szükség, minden más nem átlátható, a különböző márkák elfedik a tényeket, és a ténylegesen nem tudja a fogyasztó, hogy ki gyártotta, honnan származik a termék, mert csak a márkajelzés van rajta. Ez, ezzel kapcsolatban egyébként fogunk majd javaslatokat letenni, Delei asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr, kedves kollégák. Először is a Task Force-nak szeretnék köszönetet mondani, azért jelentését az ajánlásokért. Köszönöm a munka során mindazokkal, akikkel találkoztam. A árvolatilitás csökkentésének eszközé témájában nagy többséggel fogadták el a jelentésemet a legutóbbi hónap során. Örülök annak, hogy ugyanarra a következtetésre jutottunk mi a saját jelentésünkben, mint a Task Force. Ugyanazokat a problematikákat hasonló szemszögből közelítettük, ugyanúgy sürgősnek ítéltük a beszállítói lánc tekintetében. Nagyobb átlát, hát piaci átláthatóságra van szükség, piaci kockázatkezelési eszközökre, illetve a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni fellépésre, a, főként a 40-es cikket kell újra gondolni, hiszen a mezőgazdaság eltér a gazdaság többi részétől, éppen ezért alapvetően a versenyjogot újra kell gondolnunk. Úgy érzem, hogy a különböző szereplők, az élelmiszerlánc különböző szereplői közötti viszonyon kell változtatni. A szakma között szakmaközi szervezetek eh, szerintem a legjobb eszközei annak, hogy megerősítsük a szerződéses viszonyokat ebben az ellátásláncban. Ugyanarra a következtetésekre és ajánlásokra jutottunk, ami nagyon eh, pozitív eh, jelzés a közösségi agrárpolitika közeledő reformja tekintetében. Konkrét ajánlásokat tettünk le a bizottság és a tanács asztalára alapvetően. Most kezdődik igazából a közösségi agrárpolitika reformjának a munkája, és biztos vagyok benne, Remélem, hogy ezen munka során az ajánlásokat és a következtetéseket nem hagyják figyelmen kívül. Köszönjük, mondja az elnök. Azt hiszem, hogy a Task Force olvasta az önjelentését képviselőtársam e fontos témában. Ehhez kétség sem férhet. McGinnis asszony következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindazoknak, akik eddig hozzászóltak meghívott vendégeinknek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról nem akarok hosszúan beszélni, csak annyit, hogy biztos úr e, nagyon körül tekintő az ügyben, hogy hogy jár e, el. a belső piaci és versenyjogi főigazgatóság munkája ide tartozik, de a környezetvédelmi főigazgatóság segít ezerek munkáját, hiszen a fenntarthatóság gazdasági és környezeti szempontból a fenntarthatóság ugyanilyen fontos szempont. Ennyit csak erről. A, ami igazán fontos, az a közösségi agrárpolitika jövőjével kapcsolatos ajánlások és a 190-es, 193-as bekezdés is viszonylag részletesen beszél erről. Ezzel kapcsolatban ön hogyan vélekedik? Az világos, hogy a szerzők azt javasolják, hogy a közvetlen támogatások rendszere helyett másfajta piaci intézkedésekkel segítsük az agráriumot. Ezt a javaslatot, ezt az elgondolást alapvetően ön mennyire támogatja, mennyire ért vele egyet. Köszönjük szépen. Vélem mint készítettünk tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ügyében, biztos olvasták a Task Force Nagyon vártunk arra, hogy megkapjuk ezeket az eredményeket. Gizen úrnak igazat adok abban, hogy szeretnék, hogyha erősebbek lennének a, a piacok, lennének piaci erők, lennének, viszont azt láthatjuk, hogy monopóliumok vannak, és nem lehetséges a gazdálkodók számára a piacokból bevételt kovácsolniuk. Ezt mindenhol láthatjuk délen, északon, keleten, nyugaton. Óriási nyomás van a kis gazdálkodókon, ez már fenyegeti a létüket. Egyre több a követelés velük szemben, az állatjólőttel kapcsolatos feltételek óriásaiak, Egyértelmű az, hogy van egyfajta egyensúlytalanság, nincsenek megfelelő intézkedések, a biztos úrtól kérdezem, hogy nincs egy konkrét ütemterv a végrehajtás szempontjából. Nagyon sokat hallhatunk az önkéntes intézkedésekről, ez állandóan ismétlődik, ezerszer beszéltünk már erről itt is. Ön a bizottság munka programjában is bejelentette azt, hogy lépéseket kíván itt tenni. Mi lesz a piac um, átláthatósággal, a tisztesítelen gyakorlatokkal, és uh, természetesen a versenyok kapcsán is néhány uh, kezdeményezést uh, várnánk. Hárez Gászia asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! biztos úr, és mindenkinek eh, nagyon boldog új évet eh, kívánok. Minden, ami 2018-ban a kap kapcsán fog történni, az már most ebben az évben eh, el fog kezdődni. Szeretnék valamit mondani a kockázatkezelés kapcsán mondani. Itt vannak a különböző alapok, amelyek egyfajta kiegészítést jelentenek a jelenlegi rendszerhez. Ezek a kölcsönös rendszerek összeegyeztethetőnek kell lenniük a nemzeti biztosítási rendszerekkel. Kíváncsi vagyok arra, hogy a biztos erről hogyan gondolkodik. Azt is szeretném tudni, hogy mi a helyzet a pénzvált az árváltozásokkal kapcsolatban. Egy ilyen létezik, egy ilyen árváltozásokkal foglaló köz, foglalkozó központ a tej ágazat kapcsán. Lehetne ezt más ágazatok kapcsán bevezetni-e? Hiszen más ágazatokat is fenyegetnek külső hatások. Lesz-e európai szabályozás az élelmiszerláncolatokkal kapcsolatban, mint ahogy Spanyolországban is ez létezik? Én szeretnék erre konkrét választ kapni, Schreier asszony. Köszönöm szépen, biztos úr. Mindenkinek szeretnék gratulálni ehhez a jó jelentéshez. Egy konkrét kérdésem lenne, szeretnék egy feljegyzést benyújtani annak érdekében, hogy a gazdálkodók a Juncker alapból a pénzeket felhasználhassák, ugyanis jelenleg ez egy nagy probléma. Itt van több millió euró, nagyon sok gazdálkodó, nagyon sok kezdeményezés van, de az emberek nem kapják meg a pénzt. Hogyan lehetne elérni azt, hogy tényleg megfelelő tőke jöjjön létre. Tudják-e azt garantálni ezen kívül, hogy a gazdálkodó ugyanúgy rendelkezhet a saját termeléséről. Hollandiában mi azt szeretnénk, hogyha a gazdálkodó a láncolaton belül megtartaná a saját erejét. Ez érdekel engem, hogy ezt hogyan lehetne elérni. Köszönöm. Dziękuję za skrócenie czasu szczególnie. Pan poseł Buda, jedna minuta. Köszönjük Buda úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni. Örülök annak, hogy a gazdák szerepének a megerősítéséről beszélünk az ellátási láncban, beszélő láncban. Egyetértek alapvetően az ajánlásokkal és a következtetésekkel. Ezek persze nem teljes újdonságok. A közi kérdés az, hogy ezen ajánlásokat mikor fogjuk átültetni a gyakorlatba. Felhívnám a figyelmüket bizonyos dolgokra. Például az én hazámban, Romániában elfogadásra került egy törvény, amely értelmében a gazdák helyzetét, e, pozícióját elintett, erősítették volna például a hipermarketekkel szemben, hogy a lehető legközelebb helyileg kell vásárolni a hipermarketeknek, amely a fogyasztók és a gazdák érdekeit is szolgálná. Ugyanakkor a kereskedelmi láncok hát nem túl pozitívan reagáltak erre. Biztos úr még azzal is megfenyegette Romániát, hogy az Európai Bíróság elé viszi az ügyet, ami igen meglepő, mert más tagállamokban léteznek hasonló intézkedések. Nem értem, hogy az egyiket büntetik, a másikat nem. Éppen ezért legyünk nyíltak és őszinték, hogy eh, pontosan tényleg erősíteni akarjuk a gazdák helyzetét? Nem elég, nem elég az üres szavak már, hiszen ebből nem fog semmit érzékelni az átlag gazda. Ja, hát ich finde die... úr, köszönöm szépen. Nagyon érdekesnek tartom ennek a munkacsoportnak a munkáját, és nagyon fontos az, hogy tényleg legyen egy politikai végrehajtási eh, program, nagyon fontos ez, mert különben az egész dolog a fiókban fogja végezni, és azt nem szeretnék. Lenne egy konkrét kérdésem. Egyértelmű az, hogy többször elhangzott az, hogy nagyon fontosak a versenyszabályok. A jelenlegi kapban olyan kezdeményezések vannak, amelyekkel a kínálatot próbáljuk erősíteni, például a gyümölcs és zöldség szektorban. Itt arra törekednek, hogy a gazdálkodói szervezetek tömörülhessenek, és a második megközelítés, amit láthattunk, ez a tejcsomagban van benne. Itt is születhetnek megállapodások a termelési mennyiségről, olyan termékek esetében, ahol eredet megjelölés van milyen mértékben vizsgálta meg a munkacsoport ezeket a területeket, és megvizsgálták-e azt, hogy az ilyenfajta megközelítések átvihetőek-e, átruházhatóak-e más termékekre is. Hojbus képviselő. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Kizen úr utalt arra, hogy mindenképpen a piaci szabályoknak kell érvényesülniük. Nagyon sok mindent veszítettünk azért, mert hagytuk a piaci erőket érvényesülni. A szerkezetváltozás túlságosan erős volt, a nyers anyagokat már nem tudják elérni, nem tudják megtermelni, mert sok gazdálkodó felhagyott ezzel. Ezért a piaci erőknek szabad utat hagyni, én ezt nem tartom jó megoldásnak. Sokat beszéltek a szerződésekről, de azt láthattuk, hogy Franciaországban, ahol a szerződésekkel dolgoznak, nem fedezték ezek a gazdálkodók költségeit. Ha nem veszi figyelembe ezeket a költségeket, akkor nincs az egésznek semmilyen értelme. Az is nagyon fontos, hogy egymással hogyan kereskednek. Nagyon fontos az, hogy a gazdálkodók egyforma partnerek legyenek. Németországban vannak olyan területek, ahol a tejtermelő nem tudja magától megválasztani azt, hogy milyen feldolgozót választ. Hogyha összeállnak ezek a gazdák, akkor csak egy feldolgozott választhatnak. Hogyha kevés támogatást kapnak a gazdálkodók ahhoz, hogy egyesítsék erőiket, akkor soha nem fogunk előre jutni. Äh, äh, Köszönöm szépen a szót, mindenkinek äh, boldog új évet kívánok. Nagyon fontos az, hogy foglalkozunk ezzel nagyon fontos témával. Afrikában jártam egy konferencián, ahol arról beszéltek, hogy a kereskedelem az háború. Hogyha ezt így gondoljuk, akkor a feladatunk, a politikai feladatunk az az, hogy a két kereskedelmi kereskedő félnek ugyanazokat az eszközöket, ugyanazokat a fegyvereket adjuk meg. Azonban a felhasználó, illetve a termelő esetében nem ugyanazok a fegyverek egyrésztről itt van a piac, a piac kudarca, másrésztről pedig itt van a kockázatkezelés. Én szeretném, hogyha ezt a két dolgot egyértelműen szétválasztanák, mert a kockázatkezelés, a politikailag akart kockázatkezelés, az nem vezethet piaci kudarchoz. A, a kockázatkezelést például lehet alkalmazni a időjárási viszonyok miatt, vagy politikai helyzet miatt, például Oroszország esetében ezt láthattuk, de nem lehet ezt használni akkor, amikor a piac mondott kudarcot. A piacnak működnie kell, a piaci részvevőknek ugyanolyan fegyverekkel kell rendelkezniük, másrészt viszont lehetőséget kell adni arra, hogy a kockázatokat csökkenteni lehessen, de a kockázatkezelés nem helyettesíteti a, a hiányzó piacot. A kto tą broń ma wyprodukować? Pan poseł Flanagan. Um, I think we're meant to be... Flanagan úr, azt gondolom, hogy a nagy kérdés az, amit meg kell kérdeznünk, uh, uh, nekünk uh, a guésoknak, és ezt már mi fel is tettük, hogy miért nem kapnak hitelt a gazdák. Valójában, hogyha, hogyha nyereséget tudnának termelni, akkor nyilván megkapnák a hitelt. Tehát ahelyett, hogy mesterséges módon próbáljuk őket hitelhez segíteni, noha nincsen hasznuk, vagy nem termelnek hasznot, inkább arra kéne odafigyelni, hogy hogyan legyen hasznos ez a tevékenység, illetve hasznot hozó ez a tevékenység. Mindenképpen egyenlő esélyekre van szükség a szupermarketekkel és a gyárakkal szemben. Ez az egyszerű válasz a problémákra. Megvan-e hozzá az akarat arra, arra, hogy végrehajtsuk a megfelelő lépéseket, mert ha nem, akkor a legfontosabb része ennek a láncnak kiesik. A jó hír az az, és ezt meg kell ismételni, hogy van lehet pénzt szerezni az élelmiszertermelésből. A probléma az, hogy nem a megfelelő személyek kapják a pénzt. A mi feladatunk az, hogy ezt megváltoztassuk, tehát az elsődleges termelőnél jelentkezzen a haszon. A food industry... Kula úr, köszönöm. A magánmárkák megjelenése a szupermarketekben egyre nagyobb problémát jelent. Finországban is egyre inkább elterjednek ezek a eh, szupermarket márkák, eh, és eh, különösen a tejnél jelentkezik és növekszik ezeknek az aránya. Egy másik példa Finnországból, hogy nyilvánosan panaszkodtak, hogy nincs elég innováció az élelmiszer ágazatban. Önök beszéltek-e erről a Task Force-ban, illetve ezek, ezeknek a szupermarket márkáknak az előretöréséről, annak eredményeiről, mert azt gondoljuk, hogy ez egy jelentős kockázata a termelők számára is, illetve a gazdák számára is mindannyian üdvözöljük azt, hogy egy új keretet hozzunk létre az ellátási láncban. Van-e vannak-e számok azzal kapcsolatban, hogy milyen negatív szerepet játszanak a tisztességtelen versenyfeltételek, mert mi azt látjuk, hogy keret, keretintézkedésekre van szükség. Mi ezeknek a tisztességtelen verseny kereskedelmi feltételeknek a hatása a gazdák. Kízen úr, köszönjük ezt a jelentést. Nagyon fontos az, hogy konkrét javaslatokat kínáltak. A saját felelősségvállalás, illetve a kockázatkezelés számomra ez nem ellentmondás, viszont a piac kudarcát nem lehet kockázatkezeléssel lefedni, felmerül a kérdés, hogy honnan jön majd a pénz ehhez. Én ellenzem azt, hogy az első pillérből vegyük ki a pénzt erre. A határidős piacok csak is a tejipar esetében használhatóak. Hogyha a termelői szervezetek nél valamit előírunk, akkor számomra fontos az, hogy a gazdálkodók ezzel egyetértsenek, hiszen a tejkvóta megszüntetése kapcsán sok mindent megtanultam, és a gazdálkodók nem értették azt meg, hogy jobban fel kell lépniük a piacon, mindenképpen tervezhetőségre van szükség a gazdálkodók számára, figyelembe kell venni a nemzeti végrehajt támogatást és A vidéki területet kell támogatni, erősíteni, meg kell tartani a családi gazdálkodásokat, és itt nem csak az Európai Bizottságnak van feladata, hanem az Európai Parlamentnek is van még itt feladata, meg kell nyújtanunk ezeket a javaslatokat. Äh, Köszönöm szépen is azt a jelentést. Lenne egy kérésem, és két kérdésem is. A kérésem a biztoshoz intéződik, a kollégák már elmondták, hogy ezekből a javaslatokból jogalkotást is létre kell hoznunk. Itt arról van szó, legyenek szerződések, legyenek kötelezővényű jelentések az árakról. Mindenhez viszont az kell, hogy legyen jogszabály tervezet is, illetve javaslat is ezzel különböző szolgáltatnak kell foglalkozni, például a versenyügyi főigazgatóságnak. Ezen kívül két kérdésem is van, az egyik az intervenció. A jelenlegi intervenciós mechanizmusok túlságosan lassúak, a piacsal, a piacnak itt a saját eszközével kell visszavágnia, gyorsabbnak kell lennünk az intervenció kapcsán, a második dolog, hogyha semmi nem segít már, akkor van még itt az úgynevezett tanúsítványi rendszer, a gazdálkodókat arra kötelezik, hogy bizonyos kérdéseket válaszoljanak meg, bizonyos dolgokat teljesítsenek. Szerintem ez nem helyes, ez disznóság igazából. Igazából ezek a tanúsítványok torzítják a versenyt. Le lehetne ezt valahogy állítani. Egy percre Aguilera képviselő. Bueno, yo no quería intervenir de nuevo en este punto, pero el comisario Hogan... Mm, Köszönöm szépen. Ezen a ponton csak annyit szeretnék elmondani, hogy ez a tunéziai olívaolaj kapcsán válaszolt egy felvetett kérdésre a biztos úr. Nos, ez egy tervezett intézkedés volt, és azt állította, hogy ez óriási fennakadásokat nem okoz Európában. Azzal azonban nem tudok egyet érteni, hogy az európai gazdák és akik a mezőgazdaság javításán dolgoznak, általában a harmadik országgal kötött megállapodásokat ellenzik, amikor nem teljesítik azokat a az elvárásokat, amelyeket az európai gazdákkal szemben támasztanak. Hát a tisztességes piaci verseny ilyenkor hol van? Környezetvédelmi, egészségügyi, munkaügyi szabályok roppant szigorúak Európában, és egyrészt csak szigorodnak. Sokkal szigorúbbak az európai normák, mint máshol a világon, és ez okozza a problémát. Az, tehát nem Afrikával vagy tunéziai olívaolajjal magával van a probléma. Ha ugyanolyan feltételek mellett állítanák elő, mint Európában, akkor semmi baj nem lenne. Nem azt mondom, hogy az afrikai mezőgazdaságnak nem kell segítenünk, de a tisztességtelen piaci versennyel nem értek egyet. E, Köszönöm szépen, elnök úr! A munkacsoport ajánlásai azt a célt szolgálnák, hogy megerősítsék a gazdák pozícióját helyzetét a beszállítói láncban. Hogyha mi nem tesszük ezt meg, akkor kiteszi ezt meg helyettünk. Nem hagyhatjuk magukra az európai gazdákat, hogyan biztosíthatjuk az Európai Unióban az élelmiszer ellátás szempontjából az önáll, hogy önállátók legyünk. Ennek nem egy miközben ez stratégiai cél mindannyiunk számára. Arról nem is beszélve, hogy a hagyomány őrzés is a feladatuk, nem szabad elfelejteni már hatályban lévő jogszabályokat. Van egy irányelvünk, amely kimondja, hogy 30 napon belül kell a fizetéseket lebonyolítani, tehát a kifizetéseket a megrendelőkkel szemben. Úgy tűnik ezek szerint, hogy ezt nem tartják tiszteletben Európában. A tagállamok közötti diszkrimináció is megengedhetetlen, ez megint csak ugyanis nem tesz eleget a hatályban lévő jogszabályoknak nagyon sok tisztességtelen piaci eljárásról, kereskedelmi eljárásról tudunk a kereskedelmi láncok egyoldalúan változtatnak szerződést, ami egyébként teljesen tiltott, ezért egyértelmű világos európai szabályokra van szükség, hogy a tisztességtelen kereskedelmi eljárásoknak véget vessünk. Biztos úr, kérem, hogy a fiatal gazdákra vonatkozó szabályokon is változtassunk, és itt nem csak a horvát fiatal gazdákról beszélünk, hanem az Európai Unió minden országában azt halljuk a fiatal gazdáktól, hogy így nem megy tovább, mert pedig a vidék túlélése tőlük függ. Köszönjük. Razie za wstawiennictwem pani poseł Madines, przedstawiciela Irlandzkiego Zrzeszenia Rolników, pana Joe. Szeretnénk természetesen a, meghallgatni az ír gazdák képviseletében jelenlévő vendégeinket is. Parancsoljanak, hol vannak, hol ülnek. Oké. Okay. parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is örülök annak, hogy Hogan úr vállalta, hogy az ajánlásoknak érvényt szerez, ezeket végrehajtja. A jelentésben nagyon fontos ajánlások vannak az átlátható bárakkal, illetve azzal kapcsolatban, hogy az élelmiszerláncban hogyan tudjuk megerősíteni a gazdák helyzetét. A hús, zöldséggyümölcs és tej ágazatban a kötelező árbeszámolókat bevezették, éppen annak érdekében, hogy világosan lássuk a piaci helyzetet. Azt is támogatom, hogy hatékonyan és függetlenül szerezzünk, szervezeteken keresztül szerezzünk érvényt a szabályoknak, illetve új európai szabályokra is szükség van a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatban. Írországban tavaly fogadtunk el erre eh, vonatkozó eh, jogszabályt, eh, éppen azért, hogy a termelési ára alatt, vagy beszerzési ára alatt ne lehessen értékesíteni az a fontos, hogy a meglévő szabályoknak érvényt szerezzünk, fontos, hogy a visszaélések esetén elretentőek legyenek a bírságok. Zárásképpen tehát elnök úr, arra van szüksége a gazdáknak, hogy az ebben a jelentésben szereplő ajánlásokat megvalósítsák, átültessék a gyakorlatba. 21 millió gazda eh, állítja elő mindazt, amit a félmilliárd európai asztalára kerül. Ezért olyan fontos, hogy a helyzetükön javítsunk. Bardzo dziękuję. Köszönjük szépen. Lássuk csak. A Eurocommerce képviselője is itt van a minden igaz a teremben, aki szeretne hozzászólni, ha jól tudom, parancsoljon, hol találjuk önt írásban jelezték, hogy az Eurocommerce szeretne hozzászólni, parancsoljon. Öné a szó. Prosa. This one. <laughs> thank, you, thank you, Chairman. Uh, Christelle Ledberg from Eurocommerce. The... Köszönöm, eh, a Eurocommerce-től jöttem, a kis- és nagykereskedők eh, társulatától. Köszönjük, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, és eh, nagyon sok érdekes dolgot hallottunk mi is. Gratulálok az Agrimarket Task Force-nak az ajánlásaikhoz. Nagyon sokkal ezek közül egyetértünk, egy fejezettel nem vagyunk elégedettek, elégedettek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló fejezettel. Nem értjük, hogy miért pont összpontosítottak erre, és azt sem értettük, hogy miért kellene európai szinten szabályozni. A nagy kérdésekben egyetértünk az ajánlásokkal. Szükség van arra, hogy a gazdák erősebb alkupozícióban legyenek, szükség lenne arra, hogy jobb minőségben tudjanak előállítani a termékeket el tudjuk fogadni a szerződésekkel, illetve a kockázatkezeléssel kapcsolatos ajánlásokat el tudjuk fogadni a piacátláthatóságra vonatkozó ajánlásokat nagy részt, e, és e, azt is, hogy átlátható legyen a piaci ár, illetve a kiskereskedelmi ár közti különbség. Ugyanakkor azok a számok, amelyek itt e, elhangzottak a hozzáadott értékről, azok szerintünk tévesek. Szükség van vita arról, hogy hol jelenik meg a hozzáadott érték, az ágazat különböző szereplői hogyan tudnak még jobban együttműködni annak érdekében, hogy minőség minőségi terméket kapjanak megfizethető áron a fogyasztók, mert mi is ezt szeretnénk egyébként kiskereskedőként megadni a fogyasztóknak, a vásárlóknak azt, amit szeretnének. A kereskedelmi gyakorlatok szabályozása az nem fogja megvédeni a gazdálkodókat a válságoktól. Azok a gyakorlatok, amelyekre felhívja a figyelmet a jelentés, tényleg aggasztóak, ehm, ugyanakkor ezek a nagy gyártókkal fennálló viszonyt jellemzik, és nem pedig a gazdákkal kapcsolatos viszonyt. A kereskedelmi gyakorlatokat általában a nemzeti jogszabályok szabályozzák. Itt gondolok a végrehajtásra, a kikényszerítésre, illetve a definíciókra is, mivel a kiskereskedők ugye nemzeti szinten tevékenykednek, nem gondoljuk, hogy itt egy olyan határon átnyúló aspektusról lenne szó, amelyet európai szinten lehet a legjobban szabályozni. Mi úgy gondoljuk, hogy minimális jogalkotással is lehet egyenlő esélyeket teremteni, ugyanakkor minden ilyen javaslat lehetőséget adna a tagállamoknak arra, hogy további szabályokat hozzanak és fragmentálódjon a piac. Mi tehát üdvözöljük azt, hogy legyen egy vita a nagy kérdésekről, az átfogó kérdésekről, támogatjuk a a nemzeti szintű vitákat a különböző ágazati szereplők között. Vannak olyan helyek, ahol ilyen vitafórumok már léteznek, máshol is létre lehet hozni ezeket. Ezek révén jobban összeegyeztethető az innovációs igény, a fogyasztói igény, illetve a különböző szereplők érdekei. Ja, bardzo, bardzo na Köszönöm én mindenképpen akartam, hogy megszólaljanak a kiskereskedők is. Szerettem volna, hogyha meghalljuk az ő kép, meghallgatjuk az ő képviselőiket és pont azért, mert párbeszédre van szükség. Nem fogjuk tudni meggyőzni egymást akkor, hogyha nem ülünk le, és ez a párbeszéd nyilván érveken kell, hogy alapuljon, ezért is kérnénk, hogy írásban is adják be a gondolataikat, mert mi nekünk feltett szándékunk, hogy komolyan foglalkozzunk ezekkel a felvetésekkel is. Van még egy kis időnk, tehát újra szót tudunk adni a szakértőknek, de Dess úr, is, Dess úr is szeretne még egyszer szólni, ha jól látom. És ezt követően a szakértők is kaphatnak fejenként két percet. Dess úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak arra szeretnék rámutatni, hogy a parlamenttel, a tanácssal, a bizottsággal együtt már egyszer beavatkoztunk erősen a piacba, mert a koncernek nem voltak hajlandóak a rómidiakat megszüntetni. 12 évvel ezelőtt kezdtük el azt, hogy nagyon keményen beavatkozzunk. Én ezt csak példaként szeretném megemlíteni, és tényleg szerintem, biztos úr, jogalkotói szinten kell fellépnünk ahhoz, hogy a gazdálkodók illetve a feldolgozók nehéz helyzetét eh, javítani lehessen, és hogy egyértelmű szabályokat lehessen létrehozni. Yes, thank you very much for the big interest. Köszönöm azt a nagy érdeklődést, amit itt kifejtettek, eh, és eh, Köszönöm azokat a pozitív megjegyzéseket, amelyek elhangzottak. Én európai gazdálkodóként nagyon örülök annak, hogy önök értik a problémát és érdeklődnek az iránt, hogy hogyan segíthessenek, hogyan segítsenek bennünket a termelésben, illetve a mindennapi életben. E, nagyon fontos, e, hogy ugye itt egyfelől jogalkotási munkáról van szó, másfelől pedig meg kell nyugtatni a gazdákat, bátorítani kell őket arra, hogy jobban együttműködjenek, szövetkezzenek, eh, akár egyesítsék a már létező szövetkezeteket, hogy nagyobbak legyenek, erősebbek legyenek, eh, el kell hárítani az akadályokat az útból, eh, tudjuk, hogy bizonyos eh, jogszabályi eh, felhatalmazással lehet segíteni a gazdálkodóknak, de itt eh, szükség van arra is, hogy a gazdák megértsék ennek a fontosságát, és a Kopakocsekában mi mindent megteszünk ennek érdekében, de a politikai rendszer támogatását is igényeljük. Köszönöm. Danke, danke Herr Vorsitzender. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr, anélkül, hogy ismételném magamat. Én szeretném, hogyha ezt a párbeszédet tovább folytatnánk. Remélem, hogy sikerül további lépéseket tenni majd, és európai szinten fellépni. Nagyobb átláthatóságra van szükség. Össze kell tudni hasonlítani az árakat, itt már az ellátás biztonságáról van szó. Egyetemhően kell pozícionálni a gazdálkodókat, és eh, néhány európai régióban előfordult az, hogy a tej bizonyos régiókban nagyon drága volt, máshol olcsó, láthatjuk azt, hogy kihívások előtt állunk. El kell azon is gondolkodni, hogy hogyan kívánjuk a kockázatkezelést jobban elősegíteni. Lehet, hogy meg kellene vizsgálni azt is, hogy nincsenek-e már intézkedések, amelyek a múltban is léteztek, és amelyek segíthetnének. Szükség van rugalmas eszközökre is. Mi a helyzet a növényi termékeknél? Hogyha magasak az árak a növényi termékeknél, akkor kevesebb bio üzemanyagot termelnek, hogyha alacsonyabbak az árak, akkor többet szeretném megköszönni a figyelmüket és a meghívást. Thank you. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. Can I first of all reply to Mr. Köszönöm. Először is Agnew úr kérdésére válaszolnék. Először is megköszönöm neki, hogy felhívta figyelmet arra, hogy öt éves adó átlagolást engedélyezett a kormány Nagy-Britanniában. Eh, ami egy fontos eh, téma, és eh, ami egy fontos eredmény volt, és a döntő bíráskodás, amely, illetve a döntéshozói hivatal, amit létrehozott a brit kormány, az komoly eredményeket ért el a, a, a kiskereskedőkkel szemben. Mi egyébként szeretnénk, hogyha ennek a döntéshozó hivatalnak a, a munkáját megerősítenék, illetve a hatáskörét megerősítenék. Igen, valóban vannak problémák, az átláthatóság, illetve az átlátható ár információk fontosak, nem szabad csak a oknyomozó újságírókra hagyatkoznunk Jobb lenne tehát, jó lenne tehát, hogyha a gazdák eh, nagyobb mértékben részesednének az ellátási láncból. Hogyan lehetne megerősíteni tehát a gazdák szerepét ebben az ellátási láncban? Mi úgy gondoljuk, hogy a nagyobb részesedés, a nagyobb eh, erő érdekében együtt kell működni, és ki kell alakítani azt a bizalmi légkört, eh, ehhez pedig megbízható adatokra van szükség, friss adatokra, az adatok egy része e, az például nem megbízható, mert régi adatok. E, az elmúlt két évben a, e, például a tejpiacon nagyon komoly mozgások történtek, szükségünk van tehát a friss információkra, nem csak a nyers anyagok vonatkozásában, hanem a egyéb termékek vonatkozásában is Eh, és azt szeretnénk, hogyha a gazdáknak ugyanakkor ereje lenne, mint a kiskereskedőknek. Eh, ezzel egy tisztességesebb, méltányosabb ellátási láncot tudunk kialakítani. Eh, azok a gazdák, amelyek csoportokba összeállva így módon kezelik az árképzést, azok kedvezőbb helyzetben vannak. Ami pedig a határidős piacokat illeti, e, ezt én támogatom, Eh, látjuk, eh, hogy az elmúlt években például a gabonágazatban elég jól működött az ezen alapuló árképzés, eh, amennyiben tej ágazatra, vörös húsokra ki akarjuk terjeszteni ezt, ahogy Penning úr javasolja, akkor likviditásra van szükség, hogyan lehet likviditást létrehozni, ahhoz bizalom kell, hogyan lehet a bizalmat létrehozni. Nos, ahhoz megint csak megbízható adatok, átláthatóság szükségesek azt gondoljuk, hogy tehát friss adatokra van szükség, és ez egy olyan döntés, amit az Európai Bizottság valójában igen hamar meghozhat, és ezzel eh, hozzájárulhat ahhoz, hogy a piacok jobban tudják kezelni a kockázatokat. Köszönöm. Most pedig very much, Mr. Chairman. Uh, first of all, thank you very much for this. úr, köszönöm eh, elnök úr, és köszönöm ezt a eh, lehetőséget, mert nagyon sokat tanultam ebből a mai eh, alkalomból, mai eseményből, és a legfontosabb dolog, amit az egyik képviselőtől hallottam a kockázatkezeléssel kapcsolatban, e, és e, azzal kapcsolatban, hogy, hogy a kockázatkezelés az szerepet játszhat-e a hatalmi vagy az erőviszonyok kialakításában. Nos, ebben szerepet játszhat, illetve segíthet, de önmagában nem fogja e, megoldani. Ezzel kapcsolatban hallottam itt nagyon hasznos megjegyzést röviden megemlékeztünk arról is, hogy itt Európában nagyon komoly kutatói eh, kapacitásunk van a kockázatkezeléssel kapcsolatban, és eh, azzal kapcsolatban, hogy eh, hogyan lehet kialakítani a pénzügyileg fenntartható gazdaságokat. Az amerikai kormány, az amerikai szervezetek a mi kutatóinkat, kutatói bázisunkat használják arra, hogy tanuljanak, illetve fejleszék a saját gazdaságukat. Nos, az amerikaiak nagyon hamar képesek az így megszerzett tudást a gazdaságok szintjén alkalmazni. E, és e, e, én nagyon szívesen leülök a biztos úrral, hogy elmagyarázzam neki, hogy hogyan történnek, hogyan történtek ezek a dolgok az Egyesült Államokban, és hogyan lehet ezeket az információkat jobban szétterjeszteni gazdasági szinten, hogyan lehet az eredményeket ott megjeleníteni, mert ez javíthatja az európai gazdák versenyképességét, és egy egyenlő esélyek alakulhatnak ki. Tehát erre én nagyon ösztönöznék, nagyon bátorítanám a bizottságot. Köszönöm, és köszönöm, hogy az elnök. Most Tudja, professzor úr, hogy hányan vannak eh, itt ebben a teremben? Mert eh, én úgy vettem, hogy akkor ön most mindenkinek ajánlatot tett, hogy elmagyarázza, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Nos, kezdjük el összefoglalni. Gészen úr. Köszönöm szépen. Három pontot szeretnék kiragadni. Kevés már az idő. egyformán gondolkodtunk arról természetesen, hogy a kockázatkezelés, illetve a piaci átláthatóság két különböző dolog. Szerintem mindenképpen ezt a félreértést el kellett osztatnom. Nagyon sok piaci résztvevővel beszéltünk, akinek különböző tapasztalata volt, nem csak negatív tapasztalatuk volt a különböző kereskedőkkel. Hogyha egy, hogyha valaki feldolgozásra foglalkozik, és, és egy kereskedelmi dolgozik, lehet, hogy ez erős partnere lehet egy gazdálkodónak. Egyetértek azzal, hogy ez egy nagyon fontos téma a tanúsítványozás, hiszen ez tükrözi a társadalmi igényt, hogy jobban szeretné tudni azt, hogy mi honnan származik. Ezzel nem persze ellenkezhetünk, de hogyha túlságosan de, de gondolni kell arra, hogy mindenképpen az a, a tanúsítványozás helyes legyen, mert lehet, hogy egy megfelelő tanúsítványért többet is hajlandóak fizetni a vásárlók. Azonban meg kell vizsgálni azt, hogy milyen mértékben hasznos ez a tanúsítványozás. A 2020-as agrárreformról már beszéltünk. Ennek is volt egy része, amelyen már megmutathatjuk azt, hogy milyen iránya lesz ennek a reformnak. Nem volt ez a mi feladatunk, nem akartunk mi egy roadmap-et létrehozni az agrárreform szempontjából, csak néhány pontot szerettünk volna kiemelni és egyértelművé tenni azt, hogyha ebből egy igazi szerkezeti váltást akarunk létrehozni a feldolgozóiparban, illetve a gazdá, agrár területen, Viszont ezt a szerkezetváltást mi nem tudjuk feltartóztatni, csak kanalizálni tudjuk. Ez nagyon fontos pont volt számunkra. A kérdés az az volt számunkra, hogyan tudjuk megtalálni azokat a fiatalokat, akik a jövőben még gazdálkodni akarnak. Hogyan tudjuk őket erre ösztönözni, hogyan tudjuk őket képesíteni arra, hogy úgy végezzék ezt a munkát, hogy ez megfeleljen a társadalomnak is. Köszönöm szépen. Panie Przewodniczący, jeśli by chciał Pan udzielić komuś... Köszönjük szépen. Hogyha a Task Force részéről szeretne valaki más hozzászólni, akkor természetesen erre is lehetőség van. Volt egy kérdés a közösségi értékekkel kapcsolatban Magyarországban Magyarországon végeztünk egy felmérést, egyébként az egyik ilyen legszigorúbb szabályrendszert működtetjük, és mielőtt életbe lépett az új szabályzat, azelőtt is végeztünk egy felmérést, és azt láttuk, hogy igenis segített ez, azt hallottuk a termelőktől, hogy főként a kifizetések tekintetében sokat javult a helyzet. Ugyanakkor sok ellátási láncon belüli problémát nem oldott meg ez. Például a saját márkás termékek vagy a különböző minőségi problémák kérdésében nem hozott megoldást. Tehát hasznos eszköz lehet, de nem csodaszer, nem oldja ez meg a gazdák minden problémáját. Bardzo dziękuję. és Köszönjük szépen. Mielőtt a biztos úrnak megadom a szót, Még valaki? Nem? Akkor Hogan úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretnék még egyszer köszönet mondani mindenkinek, aki hozzászólt a vitához. Úgy tűnik, hogy valóban sikerült az érintett szereplők jelentős részét meghallgatni, és azt mindenkinek köszönöm, hogy a Task Force munkáját ilyen pozitív jelzőkkel illették. McGinnis asszonynak, Köstinger eh, asszonynak, Dorfman úrnak, Vesz úrnak mondom. A végrehajtás kérdése, nos, a bizottság munkaprogramjában most először jelenik ez meg, korábban ez nem volt így, tehát ezt ebből a eh, eh, ezen a prizmán keresztül kell szemlélni mindezt. Természetesen a parlament, a tanács véleményét is tiszteletben kell tartani. A versenyjogi főigazgatóságnak nem kell, és nem feladata, és nem dolga az, hogy mások véleményével szembe menjen, hanem meg kell győzni másokat. A környezetvédelmi főigazgatóságon belül nem hiszem, hogy a fenntarthatóság kapcsán, a mezőgazdaság fenntarthatósága szempontjából bármiféle probléma lenne, meg kell találniuk az illetékes főigazgatóságnak a módját annak, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a látszólag, de csak látszólag ellentmondó célokat. And improve the position of the farmer in the food chain. a közös célunk mégiscsak az, hogy a gazdák helyzetét erősítsük, azt beszállítói lánc van. Megvinis asszony megkérdezte tőlem, hogy a kapreform ügyében a Task Force milyen véleményem van. Nos, hát a 12 szakértő ült egy asztalnál, még akkor is, hogyha ez nem volt a feladatuk, nyilván véleményt mondtak erről. Ugyanakkor december 5-én tartott beszédemben mindent elmondtam ezzel kapcsolatban, ezért most ezen a ponton bővebben nem fejteném ki a véleményemet, főként azért, mert a Task Force-nak nem feladata ezügyben véleményt nyilvánítani. Remélem, hogy 2017-ben elő tudunk állni kapreform javaslatokkal, Természetesen a biztosok kollégiumában a kollégák a véleményét is ki fogom kérni ügyben A zöldséggyümölcs obszervatórium, azaz megfigyelő központ kérdése is felmerült. Igen, ez alapvetően az adatgyűjtés, információgyűjtés egyik fontos eszköze. Lehet, úgy tűnik, hogy a húságazatban működik, miért nem működne ez, vagy a zöldséggyümölcs ügyben működött, akkor miért nem működhetne ez a hús ágazatban is. Természetesen a ma elhangzott véleményeket nem vagyok figyelmen kívül. A Juncker alap a mezőgazdasági beruházások számára is elérhető. Vannak olyan KKV platformok, amelyekben természetesen szerepet vállalhatnak, a, vagy részt vehetnek a gazdák is. Ennek semmiféle jogi és procedurális akadálya nincsen, tehát a különböző finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés igenis javul. Még egyszer mondom, a gazdák nem lesznek és nem lehetnek utolsók a sorban. a szupermarketláncokkal kapcsolatos vizsgálódásunk vagy vizsgálatunk folyik értelemszerűen a vizsgálat lezárultáig bővebben ezügyben semmit sem mondhatok. Flanagan úrnak igaza van, hogy egyenlő szabályokra van szükség, nem, de hát a honfitársam is jól tudja, hogy a bankok kettős pilléres rendszere hogyan működik. Fontos, hogy a mezőgazdasági befektetések szempontjából ezek a pénzek tényleg rendelkezésre áruljanak. Az Rabobank és más bankok a piaci fellépése csökkentheti a finanszírozás költségeit. Hosszú távú kölcsönök esetében 2,9%-ra csökkent ez, de hát ez még mindig nem elég alacsony ahhoz, igazából, hogy a fiatalok kedvet kapjanak ahhoz, hogy komoly hosszú távú hiteleket vegyenek fel azért, hogy a mezőgazdaságban képzeljék a jövőjüket. Az EU-Afrika közötti megállapodások szempontjából valóban tisztességes egyforma szabályokra van szükség, főként Tunézia ügyében igen komoly aggodalmakat fogalmaztak meg sokan nagy mennyiségű olívaolajról beszéltek, de hát csak két évre szólt ez a megállapodás, és egy igen kis mennyiségű olivarról beszéltünk, miközben ennek a politikai megállapodásnak, főként politikai motiváció megállapodásnak igen sok ember látta hasznát. Még egyszer mondom, igen kis mennyiségű van, van szó, amely nem rázta meg, és nem is rázhatta meg az európai piacot. A kereskedelmi tárgyalások során egyébként mindig ezt a szempontot érvényesítettük, amióta hivatalba léptem. A fiatal gazdák, Peti asszony a fiatal gazdák helyzetét említette, a, a, a mezőgazdaság generációváltásáról beszéltem korábban is, nagyon jó javaslatokat a fiatal gazdák szervezeteitől kaptunk, vagy várunk legalábbis az év során, még olyan nagyon sok nem érkezett. Az Eurocommerce hozzászólásával kapcsolatban pedig mit mondhatnék, hogyha 20 tagámnak is fel kell lépnie, akkor ott valami problémának lennie kell. És mi természetesen foglalkozunk ezzel, nem hagyjuk teljesen figyelmen kívül. A ma elhangzottakat is mind fegyeztük, de a piaci átláthatóság kapcsán azt hiszem, hogy nincs közöttünk véleménykülönbség, a gazdaszervezetek tekintetében szintén, hogyha a hozzáadott értékkel kapcsolatos adatok önök szerint helytelenek, hát akkor szívesen várunk konkrétabb adatokat önöktől, elfogadunk és felülvizsgáljuk az álláspontunkat, hogyha hihető adatokat látunk. De általában szólva, elnök úr, azt hiszem elmondhatom, hogy azt hiszem, hogy nagyon örülhetünk annak, hogy ilyen pozitívan fogadta a többség ezt a jelentést. Azt hiszem, hogy 2017-ben tovább léphetünk erre alapozva, és talán helyreállíthatjuk azt az egyensúlyt, ami korábban is volt, és azt a helyzet tölthetik be a gazdák, ami korábban is megillette őket a beszállítói láncban. Köszönjük szépen, biztos úr, mielőtt mindenki másnak is köszönetet mondok, én magam is szeretnék pár keresetlen szót szólni. A beszállítói láncról beszélünk. Persze, elsősorban rövid de értelemben vett beszállítói láncra gondolunk jellemzően. Ugyanakkor nem szabad kifelejteni innen a, a szélesebb körben értelmezett beszállítói láncot. Például a szolgáltatások is ide tartoznak, és hát a, a termelői költségekre ez is kihatással van. Azt is hangsúlyoznám, hogy mennyire fontos a párbeszéd beszállító irány szereplői között. Éppen ezért fordulok minden szereplőhöz, hogy ne képezzék, ne legyenek, ne legyenek ellent ennek az együttműködésnek, ennek nem szabad, hogy bármiféle gátja legyen. A spekuláció mindig is jelen volt a piacokon, a spekuláció ellen fel kell venni a harcot, Beszéltünk a gazdák közötti együttműködésről és ennek fontosságáról is. A jelenlegi fragmentáció felaprózódottság egész egyszerűen nem kedvez senkinek, éppen ezért a gazdaszervezeteknek nagyobbnak kell nőniük annak érdekében, hogy a, a, a a gazdák is, a gazdaszervezetek egyezkedési lehetőségei jobbak legyenek, kérdés az, hogy mindezt hogyan érhetjük el, figyelembe véve mindazokat a külső szempontokat, azokat a nemzetközi megállapodásokat és rajtunk kívülálló szempontokat, amelyek mind-mind kihatással vannak a versenyre, és általában az európai eh, agrármodellre is. Az adatokhoz való egyetemes hozzáférés nagyon fontos, hiszen ezek nyilvánosak kell, hogy legyenek ezek az adatok. Ilyen adatok nélkül senki nem lehet jól tájékozott, ő nem tud megfelelő döntéseket hozni. pénzpiacok esetében is láttuk, hogy megfelelő, megbízható és naprakész adatok nélkül egész egyszerűen nem lehet szabályozni ezt az igen bonyolult piacot. Ezért is állt elő a válság. Az élelmiszerlánc belül is nagyon gyorsan változnak a dolgok, az árak ingadoznak, attól függően, hogy hogyan változnak körülöttünk a dolgok. Éppen ezért kell nekünk is erre gyorsan reagálnunk a megfelelő információ birtokában. A különböző nagy cégek befolyásával kapcsolatban pedig hát elsősorban nem a tagállamoknak van ebbe beleszólásuk, igen, persze az államoknak és az Európai Uniónak jogszabályokat kell a szabályokat kell hoznia, ez a mi szerepünk, ez a mi erősségünk, itt segíthetünk. Ez a mai vita egyébként lezár egy nagyon fontos szakaszt. Zmienności cen, Az áringadozás, az árvolatilitás témájában korá, jóval korábban elindult itt ez az eszmecsere, ez a közös gondolkodás. Ebben ez most a mai egy nagyon fontos mérföldkő, ez a mai meghallgatás. Azt hiszem tehát, hogy ez is hozzájárulhat, ez a mai meghallgatás ahhoz, hogy a közösségi agrárpolitika jövőbeni reformjával kapcsolatban is átgondoljunk egy-két dolgot. Még egyszer köszönöm a Task Force munkáját, az elnök úrnak is köszönjük, aki sajátos módon betegsége miatt nem tudott részt venni a mai ülésen. Köszönöm a meghívott vendégeinknek, a szakértőknek, mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában. Azt hiszem, hogy érdemes volt eljönni, senki nem bánta meg. Köszönöm a biztos úrnak különösen, hogy időt szakított eh, ránk, és eh, az elétől végéig itt volt, Ráadásul a megszokott helyzettől eltérő módon most még arra is lehetőség volt, hogy több időt adjak a hozzászólóknak, mint az megszokott. Köszönöm, köszönöm a tolmácsolást, és köszönetet tartozunk a tolmácsoknak. A következő ülésünkre január 25-én szerdai napon kerül majd sor délelőtt és délután, majd folytatjuk csütörtök délelőtt. Hogyha senkinek nincs az egyéb napirendi pont alatt olyan mondani valója, amit nem tud magába folytani, akkor tovább lépünk. Köszönöm a titkárságnak is a szervezést. Köszönöm szépen mindenkinek.